Kérem, szíveskedjenek helyet foglalni. It was announced 50, 50 Okay. Jó reggelt kívánok! Elnézést a kis csúszásért valaki elfelejtette tájékoztatni az elnököt arról, hogy más helyen ülünk össze. Ez hivatalosan egy másik eh, bizottsági ülés eltér attól, ami az előző két napban volt, úgyhogy kérdezem, elfogadják-e a rendet, senki nem akar változtatást, helyes. Elnök közleményei nincs, úgyhogy belevághatunk a témába. Ez egy meghallgatás a bankfelügyeletről, illetve a további lépések című állásfoglalásról. Nem akarok több időt elvenni önöktől, <clears throat> hiszen önök is valószínűleg szeretnék hasznos beszélgetéssel tölteni az időt. Átadom az előadóknak a, átadom a szót az előadóknak. Marian Tyson lesz az első az EKB-ről, utána Frankie Gold, ő pedig az EBA-ról beszél. Marian, megadom a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Beste collega's en uh, heren experten ook, ik denk dat iedereen hier in de... Kedves kollégák, eh, kedves eh, szakértők, úgy gondolom, hogy mindenki, aki itt a teremben részt vesz, ismeri azokat a javaslatokat, amelyek az asztalon vannak, és ezeket közelről tanulmányozta. Az én olvasatomban itt két dologról van szó először is tehát kellőképpen előkészítettük az anyagot, és végleg a, végre a bizottság tett egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy legyen egy egységes felügyelet, amelyhez hozzárendeli a megfelelő eszközöket is. Várnunk kellett erre ebben a házban. Emlékeztetnék néhány évvel ezelőtt Garcia Margaló jelentésére, amelyben már beszéltünk az egységes felügyelet szükségességéről. Fontos, hogy a bizalom helyett helyreállítására további lépéseket tegyünk. Ezt a bizalmat helyre kell állítani, és ez a felügyeleti eszköz mechanizmus révén látszik lehetségesnek. Fontos, hogy stabilak legyenek a hitelintézmények, ez a mechanizmus egyik fő célja. A harmadik eh, dolog pedig eh, az, hogy egy ilyen mechanizmus eh, létrehozása szükséges ahhoz, hogy a bankokba tőkét tudjunk közvetlenül fecskendezni az államok közreműködése nélkül. Ez egy közelmúltban bekevetkezett fejlemény, és így sikerül majd az országok és az eladósodott bankok közötti ördögi kört megtörnünk. Vannak azonban olyan pontok, amelyek problémát okoznak az Európai Központi Bank központi szerepet játszik. 17 ország van az eurozónában, 10 azon kívül. A másik aspektusa a problémának az az, hogy a belső piac jó működéséhez 27 ország együttműködésére van szükség. A harmadik dolog, amire oda kell figyelnünk, a hitelintézetek közül melyek azok, amelyek egyáltalán szóba jönnek, mi lesz a nemzeti hatóságok, mi lesz az EKB szerepe. A negyedik problémás pont az EKB monetáris politikájának és felügyeleti politikájának, illetve funkciójának elválasztása. És az ötödik dolog, amivel foglalkoznunk kell, az az, hogy egy ilyen mechanizmusnak mi lesz a demokratikus felügyelete ezek tehát a felmerülő kérdések. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ezek a kis hiányosságok a jogalap megválasztásából erednek. Amikor az EKB-t választottuk ki a mechanizmus központi szereplőjének, akkor ez magától adódott. Úgymond én ezzel nem értek egyet ezzel a véleménnyel. Az a rendelet javaslat, amely az asztalon van előttünk, az EKB-nak adja a felügyeleti szerepeket, tehát innentől kezdve az előbb felsorolt kérdésekre a választ meg kell találnunk. Szeretném a szakértőket felkérni arra, hogy erre, mindezekre a problémákra reagáljanak. Köszönöm, hogy eljöttek, én nagy érdeklődéssel fogom őket eh, hallgatni, mert nyilvánvalóan ők jobban tudják, mint mi, ezért is hívjuk őket szakértőnek, és az előző az alábbi kérdéseket szeretném feltenni eh, nekik. Eh, ami a az egységes felügyelet mechanizmusát illeti, a felügyeleti tanács, amelyet Frankfurtban fogunk eh, működtetni, eh, milyen ugyanolyan azok a tagok, amelyek az eurozónából kerülnek ebbe a tanácsba, és azok, amelyek nem az eurozónából, ugyanolyan hatáskörrel szerepelhetnek e, ebben a tanácsban. Ehhez jön egy kiegészítő kérdés, lehetséges-e ezen az alapon a 27 főre indítani a felügyeleti mechanizmust, de az opt-out helyett opt vagy egy megerősített együttműködést kitalálni, illetve üzemeltetni, mint megoldást. E lehetséges-e az egységes piac működését garantálni ezekkel a feltételekkel. Mi lesz az ideális szerepmegosztás a nemzeti felügyelőhatóságok és az Európai Felügyelőhatóság között. Drági elnök úr, a közelmúltban a meghallgatáson elmondta a saját véleményét, önök talán ezt kommentálhatnák, ha ezt ismerik, és az utolsó kérdés, mi az EKB-nak a jövőképe arra vonatkozóan, hogy hogyan fogja tudni elkülöníteni az EKB monetáris funkcióját a felügyeleti funkciótól, amennyiben ez a rendelet ebben a formában kerül elfogadásra. Itt Drági elnök azt mondta, hogy a jogi szolgálatok most dolgoznak ezen. Lehet, hogy önök többet tudnak ennél. Szeretném tudni, hogy mit gondolnak erről a problémáról. Aztán ott van még az accountability, az elszámoltathatóság kérdése, arról is lehet beszélni. Szeretném önöktől tudni, hogy önök szerint hogyan lehet megerősíteni az elszámoltathatóságot. Ezek lennének a kérdéseim a szakértőkhöz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor Gigold. Nem akarok mindent elismételni, mint hallottunk. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, hogy ilyen rövid távon elfogadták a meghívásunkat. Ez nem alap magától értetődő, és örülök, hogy nagyon sokan vannak a hallgatók is. Ez is mutatja, hogy van a téma iránt érdeklődés, és bőven van itt feszültség, amit fel kell oldani, és a bankunió megteremtése számomra fontos pillér abban a felépítményben, amely a válságot fogja megoldani. Külön kell választani a bankok kockázatát és az államok kockázatát, és nekünk bizottságnak óriási a felelősségünk abban, hogy gyorsan előre vigyük ezt az ügyet a tanácssal közösen, nincs vesztegetni való időnk. De az is igaz, és láttuk már, hogy nagyon drága lehet a nem működő bankfelügyelet, milyen hatásai lehetnek annak, ha nem működik, és most már nem engedhetjük meg magunknak, az idő nyomása ellenére sem, hogy egy nem működő rendszert hozzunk létre. Nem várhatjuk el ugyanis, hogy tagállamok szuverenitásuk egy részét feladják európai szintű szervezeteknek, olyanoknak, amelyek viszont nem képesek a feladatot ellátni, amire létrejöttek. Tehát gyorsan is és nagyon alaposan is kell eljárnunk. Óriási a kihívás, de szerintem valamennyien készek vagyunk erre, mert tudjuk a felelősségünket. Tudatában vagyunk a felelősségünknek. Szerintem a következők a központi kérdések. Először is kié legyen a felügyelet, hol helyezzük el. Aztán a a, hogyan osszuk föl a bankfelügyelet technikai jellegű és politikai felelősségét, és a finanszírozás felelősségét, illetve a döntés következményeit majd kiviselje. Én egy két fázisban működő rendszert képzelnék el, és egyfelől ugye a politikai hatalom, másfelől pedig a pénzügyi felelősség kérdése merül itt föl, ezt a szakemberek is pontosan így látják. A bizottsági javaslathoz nekem lenne néhány kérdésem. Az első kérdésem az, hogy milyen jogi korlátait látják a szakértők annak, hogy egy valódi demokratikus kontroll valósuljon meg abban az esetben, hogyha a központi banknál hoznák létre a bankfelügyeletet. Mi egy állásfoglalásunkban már leszögeztük, hogy az adópolitika és nem a pénzpolitika területén úgy gondoljuk, hogy mindenképpen demokratikus kontrollra van szükség, és ha itt jogi korlátok merülnének föl a javasolt bizottság által javasolt konstrukcióban, akkor azt nem tudjuk elfogadni. Ezzel összefüggésben van az is, hogy milyen jogi korlátai vannak annak továbbá, hogy az optin országok ugyanolyan jogokat kapjanak, mint azok, amelyek már most is az eurozóna tagjai. Ugyanis a szerződés úgy rendelkezik, hogy a központi bankon belüli döntéshozás során különbséget kell tenni az eurozóna tagjai és azon kívülálló országok között. E, a bizottság ezért olyan javaslatot terjesztett be, amely továbbra is különbséget tesz közöttük, sőt elmélyíti ezt a különbséget az euró és nem euró tagállamok között. Ugyanakkor nem lehet elvárni országoktól, hogy egy olyan fontos területen, mint a bankfelügyelet, szuverenitásuk egy részét leadják, hogyha a döntésekben nem vehetnek egyenjogúan részt. Én el sem tudok képzelni olyan tagállamot, amely ezt így elfogadná, úgy, hogy ne sérüljön az önbecsülése. Tehát látják el a szakértők a bizottsági javaslatban azt a lehetőséget, hogy mégis egyenlő elbírálásban, egyenlő ö, beleszólási jogban részesüljenek a, az eurón kívüli országok is, vagy pedig úgy gondolják, hogy ezt eleve nem kell megadni nekik, és a szerződések és a központi bank létrehozó okmányai ö, szerint ezt meg lehet csinálni, ö, vagyis nem kell egyenlőséget megvalósítani. Ha pedig ez lenne a helyzet, akkor milyen következtetéseket vonnak le abból, hogy, hogy e, szóval önök szerint akkor ez valódi európai zálásnak felele meg. És szeretném önöktől azt is megtudni, hogy az EBA rendelet tekintetében e, először is hogyan látják a szavazati szabályokat, amelyeket most már elfogadtak az EBA-n belül, ez megteremti majd a békét, és lehetővé teszi azt, hogy működjön jól az EBA, vagy pedig esetleg nem teszi az EBA-t de facto a központi bank egy függelékévé csupán, és ettől kezdve az EBA-nak nincs valódi hatalma, vagy pedig belátják azt, hogy az ebben a szavazási szabályait akkor ennek megfelelően meg kell változtatni úgy, hogy az eztán csatlakozó országok is megfelelő szavazatot kapjanak, és a központi bankon belül látják-e annak a lehetőségét és szükségességét, hogy az EBA-t, EBA-nak a már ö, megszerzett tapasztalatján inkább több, mint kevesebb kompetenciát adjanak, hiszen a stressztesztek rámutattak, hogy mennyire gyengének bizonyul az EBA, és mielőtt a három éves rendszerszerű felülvizsgálás meg történik, nem kellene már korábban pontos következtetéseket levonva az ebát inkább megerősíteni. Van erre vonatkozóan javaslatuk, tehát arra általában, hogy az ebánál kell-e, lehet-e valamit változtatni az új javaslat tükrében. Köszönjük szépen meg kell próbálnunk, hogy tartsuk az 5 perces felszólalási keretet, eh, mert látom, hogy az előadók kicsit túlfutnak az időn, próbáljuk meg egy kicsit tartani az időt, 11-ig van erre időnk egyébként. Üdvözlöm a, az előadókat a panelban, köszönöm, hogy eljöttek. Eh, a megszólalási sorrendben említem önöket. Jacek Dominik, aki pénzügyminiszter helyettes a lengyel pénzügyminiszter térjomból, aztán Ignacio Angeloni, pénzügyi stabilitás felelőse az EKB-től, a német bank felügyelet képviselője, és René Repassi a Heidelbergi Egyetemről balról, jobbról balra haladva mondtam a nevüket. Megadom a szót, uraim. Valahol bekapcsolták az időmérőt, remélem, hogy látják is, uraim. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek önöknek a lengyel álláspont körvonalairól a bankunióval kapcsolatban. Különös tekintettel az egységes európai bank felügyelet témájára ezt az Európai Bizottság eh, terjesztett elő néhány hete. El szeretném mondani elsőként, hogy Lengyelország minden olyan eh, lépést támogat, amelyik fokozza az EU-n belüli stabilitást. Eh, szabályozni kell a pénzügyi piacokat, és korlátozni kell a közfinanszírozás kockázatait a bankszektorban. Tehát Lengyelország számára teljesen természetes, hogy támogatja azokat a tevékenységeket, amelyek a bankstabilitást fokozzák és erősítik az eurozónán belül. Ennek eredményeként támogatjuk azt a gondolatot is, hogy egy bankuniót hozzunk létre. Azonban tisztában vagyunk azzal is, hogy amit most beszélünk, nevezetesen az egységes bankfelügyeletet, ez csupán egyik eleme eh, annak az egységnek, amit mi banki egységnek, banking unitnak nevezünk, ez egység adja meg a bank stabilitást. A jövőben elkerülhetjük a jelenleg előttünk levő problémákat és hibákat. Tudjuk azt is, hogy ezek a cselekvések nem tudják megoldani az összes problémát, amelyek jelen vannak a mindennapjainkban. Ez csupán egy olyan tevékenység, egy olyan cselekvés, amely eh, hát a megoldást egy hosszú távú terv alapján kínálja. Úgy tűnik, hogy eh, hogy eh, a bankuniót nem csupán bankfelügyeletként tekintjük, és ezért meg kell beszélnünk egy egységes betétbiztosítási rendszer kérdéseit is, és ki kell dolgoznunk egy megfelelő mechanizmust, ez az úgynevezett bankszanálási mechanizmus, ez védeni a bankokat a pénzügyi problémákkal szemben, Ezek a problémák itt vannak előttünk, és Lengyelország álláspontja szerint mind három elem együttesen képes arra, hogy megvédje az Európai Uniót a jövendőbeli problémákkal kapcsolatban. Ezzel együtt még egyszer hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi egy olyan ország vagyunk, akik nincsenek benne az eurozónában, ennél fogva. Tehát nem mi vagyunk azok, akiknél a megoldást azonnal át, át lehet ültetni a gyakorlatba. Azonban a téma rendkívül fontos, és a bankunióval kapcsolatos tárgyalásokat a lehető leggyorsabban meg kell kezdeni. E, közös e, egyetértésre kell jutnunk a lehető leghamarabb. Még valami nagyon fontos. Amikor az egységes felügyeletet e, dolgozzuk ki, az elért megoldások nem vihet vissza bennünket az egységes belső piac korábbi stádiumában. A javaslatok, amelyeket majd látni fogunk, talán azt mutatják, hogy az eurozóna bankjait másképpen kezelik majd, mint más bankokat. Ez Lengyelország számára megengedhetetlen lenne. Európa és a bankunió igen, a jelenlegi Európai Uniós javaslat nem teljesen esik egybe a mi prioritásainkkal. Először is fenntartásaink vannak a, az együttműködés kapcsán olyan országokkal, amelyek kívül vannak az eurozónán a szoros együttműködési mechanizmus nem egyenlő jogokat ad. Úgy tűnik, hogy a zónán kívüli bankoknak több a kötelezettségük és kevesebb a joguk. Ezt minden ország esetében meg kell vizsgálni. A szabályokat egyedileg kell meghatározni az egységes felügyelet kapcsán meg kell kérdezni az országokat, hogy beleegyeznek-e ebbe. Ugye nem, nem kell egyenként letárgyalni minden országra vonatkozóan a szabályokat, de ki kell kérni a beleegyezésüket. Amennyiben elhagyjuk ezt a struktúrát. Ez is egy speciális dolog. Az eurozónán kívüli országok, amelyek belépnek az egységes felügyeletbe, ugye nem léphetnek ki ebből a jogi személyből, mert hiszen az Európai Központi Bank kapja meg a jogkört. Ez megerősíti az egyensúly hiányt, és garantálja, hogy a jogokat nem egyenlően osztják szét az Európai Bizottság javaslatai arra mutatnak, hogy az EBA, e n belül megbomlott az egyensúly. A fogadó országok és a vendégországok érdekei E, nem lesznek e, egyensúlyban egymással. Például van egy e, megoldási javaslatunk, amelynek alapján az EBA határozatait közvetlenül is érvényesé lehetne tenni a nem eurozóna országok számára. Azonban volna egy szűrő szerep, amelyet az EKB tölthetne be különös tekintettel azokra az országokra, amelyek nem tartják be a szabályokat. Támogatjuk a bankuniót, azonban vannak fenntartásaink a bizottság egyes javaslataival kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Andrei, a következő. Köszönöm a 2008-as döntés miszerint a kormányokra hagyják a bailoutok felelősségét, okozta azt a pervers kapcsolatot, amely a bankok és az államok között kialakult, és amely problémákat okoz például a reálgazdaság finanszírozásában. Ezt a kapcsolatot fel kell törni, véget kell vetni ennek az Európai Parlamentnek igaza volt akkor, amikor két évvel ezelőtt ezt javasolta, José García Margala és Eliza Ferreira jelentésében. A júniusi eurócsúcson hozott döntések is azt jelzik, hogy a piacok helyes működését vissza kell állítanunk. A sebesség nem feltétlenül áll ellentétben a minőséggel. Az Európai Bizottság nagyszerű munkát végzett az egységes felügyeleti mechanizmus létrehozására. Ezek távolba mutató döntések, és ez nagyon helyes teljesen kialakított, mindent lefedő prudenciális felügyeleti feladatok elvégzésére van szükség nemzeti szintre vissza lehet a napi felügyeletet delegálni, különösen azokban, azokra a bankokra vonatkozóan, amelyek a helyi piacon aktívak. Az európai szanálási és betétbiztosítási mechanizmusra kell koncentrálnunk az európai krízismenedzsment során általában a tőke szintekre figyelünk oda, ugyanakkor nem figyelünk oda az eszközök minőségére. Az SSM bevezetése felveti az EBA kormányzó tanácsában, illetve felügyelő tanácsában a szavazati arányokat, nevezetesen itt a nem euró zónához tartozó tagállamok szavazati jogát illeti, értem ez alatt Noha értem az aggodalmat, veszélyesnek tartom, hogyha az egyhangúsághoz nagyon közeli elvet vezetnénk be, mert a döntéshozatali képességünket ásná ez alá. Én egy új mechanizmust, döntéshozatali mechanizmust vezetnék be, amely nem az országok súlyára alapozna hiszen az EBA-nak a feladata az, hogy technikai döntéseket hozzon, és nem pedig tagállamok képviselőiként járnak el a tagok, lehetne külön szavazati módszert kitalálni a reverse majority votinggal, hogyha valamilyen jogszabálysértés történik. Andrea sajnos iszonyatosan gyorsan olvassa, a, és az elnök asszony figyelmezteti, hogy a tolmácsok ezt nem győzik. Andrea azzal indokolja mindezt, hogy mindössze 5 percet kapott, és nem fog beleférni, az elnök asszony szerint pedig egy kicsit mégis le kéne lassítania. Nos, a bankunió az továbbra is egy sokszínű szabályozói keretben születik meg, capital requirements regulations és technikai standardok, amelyeket az EBA készít, de ezen kívül még nemzeti diszkrecionális jogok is megfigyelhetőek. Így nem valósulhat meg a single rulebooknak az ambiciózus célkitűzése. A felügyelő kollégiumokkal kapcsolatos tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon eltérő a metodológia, amelyet egy felügyelő hatóság alkalmaz. Tehát még hogyha a szabályok ugyanazok is, a felügyeleti eredmények eltérhetnek. A kettes pillér alkalmazása, a felügyeleti felülvizsgálati folyamat ennek jó példája. A bankunió egy megfelelő lehetőséget jelent arra, hogy mindezt megreformáljuk. Ami az EKB-t illeti, az eurozónának a felügyeleti rendszerében nagyobb uniformitást kellene létrehozni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a nemzeti felügyelő hatóságok az eurozónán kívül szintén felülvizsgálják a saját felügyeleti eljárásaikat és megközelítéseiket a Single Rulebook, illetve a Single Supervisory Handbook kialakítása az Európai Unión belül egy minőségbeli változást jelentene, és magasabb minőségű felügyelethez vezetne, valamint a különb- a határon átnyúló bankcsoportok jobb felügyeletéhez. Hadd beszéljek akkor most a Single Supervisory Handbookról, szerintem ez nem egy extenzív kézikönyv lenne, checklistekkel és procedúrákkal, hanem egy olyan könyv, amely a kockázatokat azonosítja, azokat a kereteket, amelyek alapján meg lehet ítélni a bankok szakpolitikáját, amelyekkel ezeket a kockázatokat le akarják fedni. Összességében tehát egy közös keretet biztosítana ez a handbook a felügyelő munkatársak számára, és így konzisztens kimeneteket biztosítana. Én nem egy technikai standardnak tekintem ezt a Single Supervisory Handbookot, eh, mert annak flexibilisnek kell eh, lennie. A jogi eh, kereteket természetesen meg kell teremteni ahhoz, hogy a handbookot felhasználják a felügyelő hatóságok, és nyilvánvalóan fel kell lépni az esetleges jogsértések ellen. És amit Sven Giegold elmondott, ahhoz annyit mondanék most tennék hozzá most gyorsan, és később esetleg kifejtem ezt jobban, hogy már most megpróbáljuk a tavalyi munkánk tapasztalatait felvévi tennivalók eltervezésekor is figyelembe vesszük azt, hogy milyen módon alakul a felügyeleti, illetve jogszabályi környezet. Köszönöm szépen. Ignáció következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm. Köszönöm. Elnök nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Leszögezném, hogy a Központi Bank üdvözli a bizottsági javaslatot. A szeptemberben kiadott szöveg megfelel azon elvárásoknak, amelyeket a június 29-i csúcs fogalmazott meg, időben és hatékonyságában is. A bankfelügyelet európai szinten alapvető pillére a pénzügyi rendeletnek, és költségvetési rendeletnek, és az gazdasági, európai gazdasági együttműködésnek. A pénzügyi felügyelet és felelősség a közös felelősség része, egységes monetáris politikára van szükség, és a, a bankok instabilitása destabilizálta a gazdaságot éveken át, ez most különösen kijött. Az instabilitás a bankok és az államok közötti viszony meggyengítette a pénzügyi ágazatot, és az egész európai gazdaság alapjait ásta alá, ezért nem vagyunk képesek megoldani a válságot. Éppen ezért az SSM, az egységes mechanizmus azt kell, hogy garantája elsősorban, hogy magas minőségű felügyelet jöjjön létre eurószerte, és az euróövezeten kívül is, és vegyen figyelembe külső externáliákat is, és a helyi stresszt ne engedje növekedni és hozzájárulni a makroökonómiai instabilitáshoz. Az egységes felügyeletnek gyorsan közvetlenül kell fellépnie a hitelintézetekkel szemben. Erre azért is szükség van, hogy a jelenlegi trendet megfordítsuk, a pénzügyi fragmentáció trendjét. Nem lesz e, egységes piac és egységes gazdálkodás, hogyha a pénzügyi ágazat szétdarabolt így nem lehet megfelelően kezelni az egységes monetáris politika alap vetéseit sem. Most pedig néhány konkrétumról szólnék a bizottsági javaslatban. A kormányzó tanács részletesen fogja értékelni a bizottsági javaslatot, ahogy a tanács fel is kért erről, meg a szerződés is kötelességünké teszi ezt, de egy két dolog már biztos. A kettéválasztás, amelyet a két előadó is felvetett, meg kell, hogy legyen világos módon a felügyelő, felügyeleti és a monetáris felelősségkörök között a javaslatban benne van ez a kettő választás. Olyan felügyelő tanácsot ír elő, amely külön választja a végrehajtási és felügyeleti feladatokat. Ehhez megfelelő eljárásokat kell kialakítani, és külön kell választani napi szinten is a felügyeleti tevékenységet a monetáris tevékenységtől. A központi bankok tapasztalata, ahol ez a két dolog össze külön vált már, jó példát ad arra, hogy meg lehet valósítani a kettéválasztást. Az elszámoltathatóság függetlenség kérdésében Teljesen függetlennek kell lenni a szervezetnek az egyes államok érdekeitől, mégpedig hosszú távon minden magán és állami érdektől külön kell választani. A bizottsági javaslat a szerződéseknek megfelelően ezt szigorúan leszögezné, de ezt folyamatosan elszámoltathatósággal kell kiegészíteni. Az Európai Parlamentnek is be kell számolni, ez világos, egyértelmű, hiszen a felügyelet pénzügyi felelősségét a parlament is osztja, és a jogalkotónak erről tudni kell. Az elszámoltathatóság, ahogy Drági elnök is elmondta tegnap éppen, hajlandóak is vagyunk a legmagasabb szintű elszámoltathatási kritériumoknak megfelelni az európai szerződésekkel összhangban. További központosítás. Az egységes felügyeleti rendszernek úgy kell működnie, mint egy rendszernek. Minden nemzeti hatósággal együttműködve, de azoktól függetlenül fontos, erős döntéshozást kell központilag létrehozni, és a felügyelt intézményeket határokon átnyúló módon igazságosan egyenlően kell elbírálni. Ehhez megfelelő tapasztalat gyűlt föl a nemzeti központi bankokban is, hasonló, bár különböző területeken. Ami pedig a teljes körülséget illeti, a felügyeleti hatáskörre vonatkozóan a bizottsági javaslat széles körű kompetenciákat ír elő, a makro- és mikroprudenciális eszközök tekintetében is fontos, hogy a felügyeleti szerv az egész euró valamennyi bankját lefedje, hogy elkerülhető legyen az torzulás, ami aláásná az egységes belső piacot. Ebben a keretben, amit a bizottság javasol, végrehajtható a bankfelügyelet megvalósítása, de a monitoring tekintetében és az egységes szabálykönyv tekintetében az SSM-nek olyan felügyeletet kell megvalósítania, amely egységes. Andrea munkáját egyébként ismerem, munká, kollégái munkáját is, és nagyon jó volt eddig is az, az együttműködésünk az euró érdekében. Nyitottság. Üdvözöljük azt a lehetőséget, hogy az euró kívüli országok is részt vegyenek valamilyen módon az eszemben. Ez a felügyeletnek a konvergenciáját fogja növelni, és erősíti magát az eurozónát is. A külső tagállamoknak a lehetséges a szerződésekben lehetséges feltételeken belül a legnagyobb beleszólást kell megadni. Gyors, hatékony működés. A javaslat egy időtervet ír elő, ez ambíciózus, de végrehajtható. Ezen időterv elegendő ahhoz, hogy bevezetsük az új rendszert, és a tanácsi rendelet gyors bevezetésével ez megoldható. Ha ez nem történne meg időben, akkor az egész folyamat lelassulna. Gyorsan föl kell állni a szervezetnek, és el kell kerülni az átfedéseket. Már bizonyos előkészítő munkát elkezdődtek, és konstruktív légkörben tovább lépés is történt. Ezt a lendületet nem szabad hagyni elmúlni. Jövő év január 1-ével, ha létrejönne a felügyelő tanács és az bank felügyelete elkezdőd, de akkor utána a többi alrendszer bevezetése is megtörténhet. A teljes e, egységességhez fontos egyéb e, építő kockák is szükségesek, a közös döntéshozási rendszer, egy központosított e, szanálási hatóság működése, és el kell kerülni, hogy az adófizetők fizessék meg a bankok működési hibáit. Ehhez jogi, politikai garanciákra van szükség. A bank bankokat fel kell számolni, és nem kell megmenteni feltétlenül. Legyen erre egy új rendszer, függetlenül attól, hogy ennek erkölcsi kockázata is van. Ezek a következő lépések. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hogy látom, hogy szívrohamokat okoznak az adminisztrációnak, mert állandóan túllépik az időt, és szinte alig tudom kontrollálni ezt. Raimondor a következő. Köszönöm szépen, hogy részt vehetek ebben a meghallgatásban. A Nemzeti Felügyelet képviseletében szólok most itt. Az egységes felügyeleti mechanizmust jónak tartom, szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy hatékonyan működhessen. Azonban a jelenlegi Európai Bizottsági Javaslatot változtatni kellene itt és ott, hogy jobb eredmények szülessenek. Ehhez az időt mindenképpen rá kell áldoznunk, akkor is, hogyha esetleg nem tud idő, jövő január 1-én életbe lépni ez megfelelő átadási mechanizmusokra van szükség, hogy a nemzeti felügyeletek átadják a jogköreikért a központi felügyeletnek itt a válság kellős közepén nem ejthetünk hibákat. Miért kell ezt a cselekvést most végrehajtani? Ugye itt nem arról szól, hogy meg kell javítanunk valamit, mert eltört, mert elromlott, azonban úgy érzem, hogy a bankfelügyelet jobban kellett volna, hogy teljesítsen, az a, a gondolatom, hogy itt számos gyenge bank van. Az európai felügyeletet azért állítjuk fel, hogy az európai pénzekkel jobban sáfárkodjanak. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Első pillantásra úgy tűnik, hogy jó ötlet az európai felügyelet jogkörét kiterjessük, kiterjesszük minden pénzintézetre. Azonban a gyakorlatban eh, az összes hitelintézetre nem lehet ezt megvalósítani. Eh, ugyan többről van szó, mint arról, hogy begyűjtjük az adatokat, elemezzük, majd aztán ennek alapján következtetünk és intézkedünk a felügyelt bankoknak milyen meg kell érteni a helyi piacok működését a hitelintézeteknél. Nem egészen látom, hogy az lkb e nak miért, miért, miért tudná ezt jobban csinálni, mint a nemzeti felügyeletek. A, az európai rendszer szintű fontossággal bíró pénzintézeteket kellene felügyelni az LKB-nak. Ugye itt megoszlanak a felelősségek, de úgy érzem, hogy a felügyeleti munka a, a, a, a rendszer szintű fontossággal bíró pénz, pénzintézetek vonatkozásában a nemzeti felügyeleteknél marad ki kell dolgozni a különféle kockázati profilokat. A, a bankok felügyelete csak akkor látható el, hogyha érdemben ismerjük a helyi piacokat. A Deutsche Banknak a felügyeletét nem lehetne ellátni, hogyha nem ismernénk a lakossági bankok működését, már pedig ezek nagyon fontosak a német e, piacon. Az EKB-nek a dolga, hogy felügyeleti döntéseket hozzon. Itt az, ami e, kulcsfontosságú, az az, hogy a felügyeleti döntéseket szükség esetén végre kell hajtatni, szükség esetén szankciókat kell kivetni. Ezt csak E, ezt csak egy hatóság tudja végrehajtani, akár az EKB-nak nevezzük azt, akár másnak. Az EKB döntéseit, e, hogyha egy nemzeti e, felügyelet hajtaná végre, akkor igazából a bankoknak fogalmuk se lenne arról, hogy honnan ered a döntés. Meg kell alkotni a az érintett szervek és hatóságok közötti együttműködés kereteit. Az EKB és a nemzeti felügyeletek közötti kapcsolatot e, egyértelműen meg kell határozni egy tanácsi e, rendelettel. A munkának a megosztását kell elérni, utána meg kell határoznunk a közös célokat. Különféle bankok és bankcsoportok számára elő kell írni, hogy a felügyelet milyen tevékenységet lát el. A stratégia és a közös eszköztár már működőképes kell, hogy legyen, még mielőtt a központi felügyelet elkezdene működni. Ennek időre van szüksége, és hát tudjuk, hogy a sürgősség e, nem mindig e, a megfelelő eredményeket hozza. Annak érdekében, hogy ne e, keltsünk hamis várakozásokat, reális célokat kell kitűznünk. Köszönöm szépen. Még mielőtt az utolsó előadót kérem felszólásra, vannak önök között olyan, aki kérdést tenne fel, vagy hozzászólna, jelezzék ezt, majd akkor vi, majd visszatérünk önökhöz, mert kifutunk az időből. Good morning, Madam Chairwoman. Köszönöm, Bához elnök asszony, és kedves képviselők, köszönöm a meghívást. Én jogi szakértőként vagyok itt, és engedelmükkel négy jogi kérdést vetnék fel az előadásomban. Az először is eh, a 127-es eh, 6. bekezdésének eh, kiválasztása jogalapként, aztán a nem euró tagállamok részvételének jogi aspektusai, majd a demokrácia elve, amelyet védelmez az EU szerződés és a tagállamok alkotmányai, a negyedik pedig az alternatívák kérdése, kifél Maronitól. Az egységes felügyeleti mechanizmus az EKB-ra van szabva, és az EKB-re ró további felügyeleti tevékenységeket a 127-es cikk 6-os bekezdése alapján. Azért választották ezt a cikket jogalapnak, mert az EKB-re a H132-es cikk végrehajtó hatalmat és hatáskörökkel már elsődleges jogra szükséges, e, elsődleges jog már szabályozza a végrehajtó jogait az EKB-nak, nincsen nincsen szükség delegált aktusokra. Ugyanakkor ennek az ára az, hogy a nem euró tagállamok is részt vehetnek az SSM-ben. Ez a 139-es cikk miatt van itt, van így, amely kizárja a tagállamok közül az egyes cikkek alkalmazhatóságát egyes nem eurozóna tagállamokra. Az LKB döntéshozatali hatáskörei egy cikk szerint nem alkalmazhatók a nem eurozóna tagállamokra. Az együttműködés az EKB tagállam, az EKB és a nem euró tagállamok között ezt feloldja és a nemzeti jog szabályoz bizonyos függő kérdéseket. A döntéshozatalban való nem eurózóna tagállami részvétel azonban nem vezethető le így. Az Európai Központi Bank döntéshozatali mechanizmusait a szerződések világosan szabályozzák a kormányzás tanács és az executive board, a két hatalmi testület az EKB-n belül. Amennyiben egy újabb testület jönne létre, az a szerződéssel szembe menne, és egy ilyennek a létrehozatala az a szerződés módosítása lehetséges csak. Tehát az ára annak, hogy az EKB-t választották felügyeleti feladatokra az, hogy a nem euró tagállamok nem vehetnek részt a, a döntéshozatalban annak ellenére, hogy az, a board fogja megtervezni és végrehajtani a az EKB felügyeleti tevékenységet. Most akkor a demokrácia kérdésével foglalkoznék. Ezt az elvet nem csak a tagállami alkotmányok védelmezik, ahogy ezt a német alkotmány és a német alkotmánybíróság is kimondta. A demokrácia elve azt is jelenti, hogy a demokratikus legitimációnak egy folyamatos láncolata alakuljon ki, hogyha ez a lánc megszakad valahol, azt külön indokolni kell. Ilyen joghézag alakul ki akkor, hogyha egy központi bank bankfelügyeleti feladatokat is ellát. Az ilyen feladatoknak ugyanis az egyénre is van kihatása. A demokratikus elszámoltathatóság hiánya éppen ezért aggályos. Itt világossá kell tenni, hogy a szokásos érvekkel ellentétben a függetlensége az EKB-nak nem vonatkozik a felügyeleti tevékenységére, a 130-as cikk függetlenségi garanciája csak a szerződés által az ekb hoz telepített hatáskörökre vonatkozik. De ezen formális érvelésen túlmenően is az a tény, hogy a garancia klauzula oka az, hogy az EKB monetáris funkciójának függetlenségét garantálja. Ehhez képest a felügyeleti jogkör nem nagyon nevezhető, semmilyen módon nem nevezhető monetáris jogkörnek. A supervisory boardon belüli közvetlen részvételt meg kell vizsgálni, a demokrácia elve ezt előírja. Az egyik utolsó megjegyzésem következik. A nem eurózóna tagállamok részvételének ára magas lehet. Nem szabad a bankfelügyelettel az EKB monetáris funkcióját alásni. A 352-es cikk, mint jogalap alkalmazása külön problémákat vet fel. Amikor erről a témáról beszélünk, akkor a Walt Disney három kismalaca jut eszembe, kifél Maronitól, a Maroni ítélettől. ez a döntés a végrehajtó hatásköröket akarja megvédeni minden külső politikai vagy jogi ellenőrzés alól. Ez, de ez egy 50 éves ítélet, 50 év jogi integráció után megváltoztak a dolgok, hiszen a Lisszaboni szerződés óta a megsemmisítési eljárást az Európai Unió ügynökségeire és testületeinek jogi aktusaira is kiterjesztették, ami a hatalmi egyensúlyt illeti, nyilvánvaló, hogy a végrehajtó szerv nem adhat tovább több jogkört, mint, jogkört, mint amennyi neki van. Miközben a jogalkotó viszont ezt megteheti addig, amíg garanciái vannak ennek a jogátruházásnak. Itt útmutatást nyújt nekünk a szerződést. A bíróság ott húzza meg a határt, hogy az olyan rendelkezések, amelyek politikai választás termékei, nem lehet delegálni. Ez a végső határ, azonban a végső határon innen még van egy sor lehetőség. Összefoglalásképpen, elnök asszony, egy egységes felügyeleti mechanizmus egyrészt demokratikusabb kell, hogy legyen, mint ami a jelenlegi javaslatból kiolvasható, másodszorban annyi EU tagállamnak kell részt vennie benne, amennyi csak lehetséges, hogy jól működjön a belső piac. Tehát én azt javasolnám, hogy nem csak a 127-es cikk hatodik bekezdésére kell koncentrálnunk, hanem más cikkekre is, mert egyetlen egy lehetőségünk van egy ilyen felügyeleti rendszer felállítására. Figyeljünk oda, hogy ezt jól használjuk ki. Köszönöm, mondja az elnök asszony az egyik raportőrnek vannak kérdései, ezt már most tudjuk. Talán az lenne a leghelyesebb, hogyha más képviselőketnek a kérdéseit meghallgatnánk, és aztán a raportőr nem annyira összefoglalja majd az elhangzottakat, hanem a végén további kérdéseket tesz fel, hallgatva a többi képviselő kérdésére adott választ. Nyilvánvalóan mindenki lehetőséget fog kapni, hogy feltegye a kérdését. Nem tudom, hogy kik az árnyék előadók erről a listáról, de minden esetre így vannak a listám. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne néhány megjegyzésem. amikor a 172-es cikk, 127-es cikkről beszélünk, akkor világosak itt az érvek, de vannak itt ellenérvek is a nem eurózóna országaival szemben. Úgy értem, hogy a szerződés erre vonatkozóan mond dolgokat, ugyanakkor ez a cikk ö, olyan feladatokat is ad a felügyelő hatóságnak, amelyek nincsenek benne a szerződésben, és itt van ezért egy eltolódás. Egyfelől amikor annak a lehetetlenségéről beszélünk, hogy a nem a tagországok is részt vegyenek, itt nem elég pontosan fogalmazunk, mert itt nem az teljes felügyeletről van szó, hanem bizonyos felügyeleti feladatokról van szó. És Enria úr felszólalása érdekes ilyen szempontból, erre hivatkoznék. Ha jól értem, ön napi szinten együttműködik a bankfelügyeleti, nemzeti bankfelügyeleti hatóságokkal. Amit ön elmondott, abból én azt következtetem, hogy minden gyorsan kéne lezavarni. Ugyanakkor azt is mondta, hogy a központi bank már felkészült a feladat ellátására. Kérdésem tehát az, hogy mennyire jól készült fel a központi bank arra, hogy ezt a feladatot minél hamarabb átvegye, és eljátsza a bankfelügyelet szerepét. Január 1-től ez működni fog már? Minden európai bank felügyelete? Ez egy eléggé kényes kérdés, és különösen most a piaci helyzetben, hogy hogyan kell kommunikálni, még ez is kérdéses. Ha megnézik a piacokat Portugáliától Lengyelországig, óriási különbségeket látnak a pénzpiacok jellegében, minőségében. Tehát a bizottsági javaslat szerint ugye már január 1-től működnie kéne. De Nekem fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy ez hogy fog megvalósulni, és attól tartok, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Ha a gyakorló pénzügyi szakembereket hallgatjuk, akkor tömegesen merül föl ez a kétel. Dominik úr is említette ezt a problémát. Önök ezt elképzelhetőnek látják ezt a dátumot? Valóban komolyan gondolják? mert számomra elképzelhetetlen, hogy működjön. Köszönöm, nem mondtam meg, hogy mennyi ideje van, most uh, megmondom. Kérem, hogy a képviselőket, és azt komolyan gondolom három percbe foglalják össze a mondandójukat, akkor van lehetőségünk arra, hogy a pódiumon ülők is válaszolni tudjanak. Most frakciónként megyünk, de aztán majd átalakítunk. Hokmark a néppárt részéről, aztán még egy képviselő jön, két, utána két ö, ö, szocialista képviselő, az ALDE részéről Szőlő Gulag és Oli Schmidt, az ECR-től nincs senki, a zöldek Philip Lambert, ugye? És ez Sven, és Sven Akána. Jó. Elisa, következik, tessék. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. sokan elmondták, és egyet is értek velük, hogy ö, ö, egy lehetőségünk van most arra, hogy valami eredménnyel szolgáljunk. bizonyos kérdéseket is megértek persze, amik felvetésre kerültek konkrétabban meg tudjuk oldani a problémák egy részét a Nemzeti Felügyeleti Kollégiummal és az LKB e szerepével azzal, hogyha meghatározzuk a nemzeti felügyelők pontos hatáskörét, és részletesebb megközelítést alkalmazunk a tekintetben, hogy a felügyelők ö, hogyan járhatnak el. Ez egy nagy fontosságú kérdés, már csak azért is, mivel az EKB ö, nagyon komoly ö, felügyeleti hatáskörökkel is bír. Ez problémákat vethet fel bizonyos országok szemszögéből, ahogy ez megemlítésre került, még akár az eurozónán belül is. Kérdés tehát, hogy ezen nehéz problémák egy részét meg tudjuk-e oldani úgy, hogyha részletesebben tisztázzuk a feladatköröket, és azt, hogy a felügyelő hogy tudná megérteni a nemzeti sajátosságokat. Kérdés, hogy milyen fellebbezési lehetőség van az EKB határozata ellen olyan esetben, hogyha ez nagyon drámainak bizonyulna kérdés, tehát hogy, lehetne ezt akkor ezt megoldani. Aztán beszélni kell a felügyelet egyet fázis, az egyes fázisait illetően is, illetve aztán a rendezési fázisokat is Szükség van egy közös szabálykönyvre, ez világos, kell egy kézikönyv, de ez nem csak a felügyeleti témákban szükséges, hanem tényleg a konkrét szanálás során is. Biztosítani kell, hogy az EKB és a közösség alapú megközelítés munkája között tényleg legyen egy kapocs a szanálási szakaszban is. Hogy látják a kapcsot az EBA szanálási fázisban végzett munkájával, amikor ugye rendelkezik kellő hatáskörökkel. Aztán az ESM részéről milyen lehetőségeket látnak a közös szanálási keretben? az eurozónán belül, aztán negyed sorban látnak-e lehetőséget arra, hogy az LKB e szerepét ki kellene terjeszteni az egész Európai Unióra, és optautot alkalmazva az opt-in helyett különböző tagállamok vonatkozásában Melisa lejárt az időszép, lassan két és fél percnél tartunk. elf... Kérem, akkor fejezd le szépen. Köszönjük. Jó. A felosztás miatt most egy a szociálista képviselő következik, Vetes Simon. Igen, nagyon köszönöm. Kett kettő kérdésem lenne Angeloni úrhoz az EKB részéről. Az egyik a Báfines kolléga által elmondottakhoz kapcsolódik. Ő elmondta, hogy miért gondolja azt, hogy a kis bankok ellenőrzése a nemzeti felügyeleti hatóságok hatáskörébe kell, hogy maradjon. Ön egy kicsit visszafogottabban fejezte ki magát, ugyan szól arról a kapocsról, aminek meg kell lennie anélkül, hogy az átfedéseket elkerülnénk. Kicsit provokálva fogalmazok, el tudnám ezt fogadni? Ön szerint ez így jó, amit a kollégája mondott? Vagy másik oldalról mit gondol, hogy hol és mit kellene még megvitatni ahhoz képest, amit a kollégája elmondott? A szanálással kapcsolatban lenne még egy kérdésem, ugye mindent kell tennünk annak érdekében, hogy az adófizetői pénzeket ettől a lehetőség szerint távol tartsuk. Kérdés, hogy mit gondol a bizottsági javaslatokról? Itt ugye egy százalékban fedett betétekről beszélünk, amelyek a betétbiztosítást is szolgálják. Itt 78 milliárdról beszélünk Európában körülbelül a legutóbbi válság 400 milliós közvetlen feltőkésítést jelentett. A kérdésem tehát az, hogy a Bélin lehetőségek bevonásával a bizottsági ötletek megfelelnek-e annak, amit önök is gondolnak, melynek értelmében a lehető legkevesebbet kell az adófizetőnek fizetni. Thank you. Köszönöm szépen. Szilvi Először is, ugye én voltam a felügyeleti csomag korábbi változatának a raportőre, tehát nem egy lövésünk van, ez már a második. Meg kell néznünk, hogy hogyan kezdik a tagállamok ezt a folyamatot, és aztán mit, magyar, mit fogadnak el ezt követően. Nagyon tetszett, amit mondott egyébként, tényleg nagyon édes volt Mindenki akar felügyeleti rendszert Európában, de úgy, hogy a nemzeti nem felügyelő rendszerek tovább működjenek ugyanúgy, mint eddig. Nyilván beszélnek arról, hogy megfelelő egyensúlyt kell találni, de tényleg az első kérdés, ami felmerül, hogy komolyan gondoljuk-e, vagy sem. Ugye az IMF továbbra is azt mondja, hogy a bankokkal foglalkozunk kell, azokra oda kell figyelnünk. Ripászi úrnak az alábbi kérdést címzem demokráciával kapcsolatban. Én nem nagyon gondolom azt, hogy a tagállamok komolyan gondolják az elszámoltathatóságot, semmi sem azt mutatja, hogy komolyan gondolnák. Éppen ezért hagyjuk mi a politikailag korrekt szózt most egy kicsit tegyük félre, mert nagyon fontos kérdés, és önnek igaza volt, hogy felvetette ezt az elszámoltathatósági kérdést, de felmerül a kérdés, amire nincs válaszom, hogy hogyan lehet az elszámoltathatóságot garantálni, és én itt megértem azokat a tagállamokat, amelyek nincsenek az eurozónában, de részt akarnak venni a döntéshozatalban egy olyan szervezetben, amelyben egyébként majd részt kell venniük. Tehát én megértem, hogy ön arra célozgatott, hogy keressünk másik jogalapot, emellett is vannak természetesen érvek, de ugye felmerül az, hogy vagy maradunk a 127 hatosnál, és akkor úgy járunk el, ahogy eddig, és akkor felmerül a problémája egyszerre az elszámoltathatóságnak, illetve a nem eurozónában szereplő országoknak. Amennyiben az elszámoltathatóságot komolyan akarjuk, akkor nem az EKB-ra kell építenünk azt gondolom, hogy egyszer akarunk mindent, és az ellenkezőjét is. Én egyébként mind az ötüknek megköszönöm azt a munkát, amit itt tettek, megpróbálták elmagyarázni nekünk, hogy hogyan kell kikecmeregni ebből a válságból. Köszönöm. Mielőtt Philip Lambertnek adom meg a szót, a szakértőinket arra figyelmeztetem, hogy önök is csak körülbelül három percet fognak kapni, tehát szedjék össze a gondolataikat. Hogyha írásban akarnak majd válaszolni egyes kérdésekre, azt is megtehetik, szívesen köröztetjük majd ezeket az írásbeli válaszokat. Most jöttem rá, hogy lehetetlen küldetést bíztunk önökre. Filip. Yeah. Thank you. I will, my question ah, will go uh, to uh, Mr. Rösler from uh, BaFin. I... Az elnök asszony közbevág, az elnök asszony nem engedi most mégsem. Jean-Paul akar valamit mondani. Nem először mondom, elnök asszony, szervezünk ilyen híringeket, Öt percet adunk a szakértőknek, majd három percben kell reagálni, és ez szerintem nem fog menni. Jobb lenne a kérdéseket megcélozni, eh, felhasználni azokat a eh, szakértőket, akik jönnek, kevesebb szakértőt hozni, és nem pedig a szakértő turizmusra építeni. Nagyon sajnálom, hogy ilyen nagyszerű szakértőket hívunk meg, és aztán 8 percet adunk nekik arra, hogy beszéljenek a válságról, a eh, felügyeletről. Én most nem teszek föl kérdést, de még egyszer sajnálatomat fejezem ki, hogy ezt a meghallgatást meghallgatást is ilyen rosszul sikerült megrendezni. Jean-Paul, ön is tudja a koordinátorok értekezletéről, hogy tényleg vannak időzítési problémáink, nincsen végleges vagy korlát nélküli hozzászólási időnk, illetve bizottsági időnk, ki kell használnunk azt, ami van, Filip. Nem használom fel a három percemet, Hödler úrnak szeretnék kérdést föltenni. Egyetértek azzal, hogy nem szabad rohanni, és közben rossz dolgokat ö, dönteni. Ugyanakkor ö, vitatkozom is önnel néhány kérdésben. Arról beszélt, hogy a felügyelőnek tudni kell, hogy milyen a piac, és közel kell lenni a piachoz de a túlközeliség is árthat, mert az emberek ismerik egymást, és németként ön is tudja, hogyha túl közel vannak egymáshoz a különböző döntéshozók, az veszélyes lehet. Második felvetés, mi az, ami rendszerszerű, és mi az, ami nem. A német takarékpénztárak azok, a spanyol takarékpénztárak azok, ugye ezek nagyon különböznek egymástól. Néha az a benyomásom ezeken a meghallgatásokon Németországban is, hogy a, a, a fegyelemről mindenki úgy beszélt, hogy másoknak fegyelmezetteknek kell lenni, de ha már ránk vonatkozik, akkor ciki. Köszönjük. Gunnar Höckmark következik, és kérem, hogy ne ügyrendi kérdést tegyen föl. Nem kaptam meg a spontán hozzászólók listáját, ezért rotáció alapján járok el. Most ez így másképp van, mint máskor szokott lenni, de hát ez van. Günár. Köszönöm, elnök asszony. Néha úgy érzem, hogy amikor új problémák merülnek föl, új uniókat találunk ki mindegyikre. Politikai uniót, gazdasági uniót, pénzügyi uniót, és mindenféle egyéb uniót. Emlékeztetném magunkat arra, hogy már van egy uniónk, ezt Európai Uniónak hívják, és ennek politika, gazdaság, pénzügy is feladata. Azért mondom ezt, mert az egyik legfontosabb feladat, amelyet most meg kell oldanunk, az egységes szabálykönyv létrehozása, és ezzel akarjuk erősíteni, fejleszteni az uniót olyan területeken, amelyekről most éppen szó van tehát a hitelgarancia rendszerek tekintetében, a tőke követelmények tekintetében és a, a felszámolási vagy megmentési eljárások tekintetében. Azért mondom ezt, mert ha valamin javítani akarunk, akkor gyakran azt hisszük, hogy ha egy új intézményt létrehozunk, akkor egyből minden jobb lesz. Kérem ezért a felszólalókat, előadókat, akiknek köszönöm persze, hogy eljöttek és elmondták a mondókájukat, de kérem őket és önöket, hogy konkrétabban beszéljenek azokról a problémákról, amelyekkel szembenézünk, például a pénzügyi piacok fragmentációjáról, pláne az új intézmények létrehozása tükrében. És ha azt mondják, hogy jobb felügyeletet akarunk, különösen határokon átnyúló tekintetben a már létező közös belső piacon, akkor miben látják a kockázatot, illetve a fragmentáció és átfedése kockázata miben áll pontosan? A felügyelet átfedései, ez egy konkrét téma. És gondolom a meghívottak közössége erre kiválóan tudna válaszolni. Elnök, köszönöm szépen. Roberto Galtieri következik, Sánchez Pezedo, Oli Schmidt, majd Marian Tyson és Sven Gigold. Roberto, parancsolj! Thank you. Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne Répeszi úr felé. Nagyon meggyőzőnek találom az előadását, volt azonban egy ellentmondás a felügyelet és az egységes felügyelethez való csatlakozás, illetve az irányítási mechanizmusban történő szavazás vonatkozásában. Igaz az, hogy az igazgató tanács a szerződés értelmében nem rendelkezik olyan tagokkal, akik nem az eurozónából érkeztek volna. Talán átgondolhatnánk ezt az ellentmondást, és esetleg meg is oldhatnánk akkor, hogyha a szerződés, azt vennénk, hogy a szerződés felülírja a jegyzőkönyvet. A negyedik jegyzőkönyv 10 per 1-ese, hogyha ezt nem általánosságban alkalmaznánk, és új feladatokra vonatkoztatnánk olyanokra, amelyeket a jelenlegi szabályzat nem fed le, és olyan plusz feladatokra vonatkoztatnánk, amelyeket különleges jogalkotási eljárásba ruháznak az LKB-ra, ami majdnem már szerződés módosításnak minősül. leményem szerint ez az 1-től 7-ig terjedő pontokon azért túlmutat. Úgy gondolom tehát, hogy erre a konkrét gondolatra, a felügyeleti mechanizmust illetően szerintem nem kellene kizárnunk a központi bank kormányzókat erről, ebből. És ezt a kormányzó tanács, nem pedig az általános tanács feladatkörébe tehetnénk át. egy ilyen fiskál kompakt megállapodás vagy megegyezés keretein belül úgy, hogy figyelembe vesszük a szavazatokat, vagy pedig formális társulásként lehetne ezt megvalósítani? A kérdésem ugye az, hogy világos, hogy új feladatokról beszélünk, amelyeket az alapszabály nem fed le, és hogy nem vehetnénk-e figyelembe ezt a felülíró elvet, a nem eurozónás országokból érkező jegybankelnökök vonatkozásában. Mentem. Nagyon köszönöm. Nos, a válság elleni harcban most egy olyan megoldás van előttünk, amely kicsit a 16. századra emlékeztet, amikor különböző vallási problémák merültek fel. És ugye akkor a népdalom is az volt, hogy aki uralkodott, éppen az határozta meg a vallást is. Kicsit ez a helyzet látszólag most is, bár máshogy kellene eljárnunk. Közös felügyeletre, közös felügyeleti mechanizmusra lenne szükség. A pénzpolitika ennek alapvető eleme. Ez határozza ugye meg, hogy mennyibe kerülnek a hitelek, a kölcsönök, a háztartások, vállalkozások számára, de nem az országok számára. Tehát ezzel kapcsolatos kérdés a következő. Dominik úr, hogyha a pénzpolitika alapvető fontosságú, akkor hogy van két ország, amely opt rendelkezik az euróval szemben, nekik van egy különleges státuszuk, a többi ország azonban szerződésileg kötelezett arra, hogy bevezesse az eurót. Ezen országok számára kellene tehát valami átmeneti megoldást találni, hogy az eurozónás döntésekben valahogy mégis részt vehessenek, mivel a szerződés kötelezi őket arra, hogy bevezessék az eurót. A másik két országnak optautja van, számukra valami különleges megoldást kell találni. A többiek számára, mondjam, mondottam, átmeneti megoldás kellene. Hogyha ezt figyelembe vennénk, akkor olyan pénzpolitikát kell biztosítani a gazdasági és monetáris unióban, ami ennek a kívásnak megfelel, és amelyben biztosítjuk azt, hogy az eurozónás felügyelet ne különbözön nagyon nagy mértékben az egész európás felügyelettől, tehát európai uniós felügyelettől. Aztán az EKB az intézem, tehát hogy hogy lehetne megoldani ezt a problémát? Nem tudom, hogy lát-e megoldást arra, hogy a pénzpolitikát a felügyelettől valahogy el tudjuk különíteni. Kérdés tehát, hogy az LKB belül ezt hogy lehetne elkülöníteni egymástól? Következő kérdés. Alapjában véve minden ország részt kellene, hogy vegyen a felügyeleti mechanizmusban, hiszen vannak olyan pénzintézetek, amelyek rendszer kockázatot jelentenek, vannak kisebbek, kevesebb problémával. A kérdés az, hogy ezt az egészet hogy lehet közvetlenül, illetve közvetetten felügyelet alá helyezni. Buffin úrhoz lenne még az a kérdésem, hogy a pragmatizmus alatt pontosan mit értett pragmatikusak, akkor lehetünk, hogyha a helyzet fenntartható. Kérdés, hogy a jelen helyzet fenntartható-e, vagy esetleg más mechanizmusokra van-e szükség a válság legyőzéséhez? Hiszen mégiscsak vannak kockázatok a központi bank szemszögéből. és a külső adósságokat nem kellene belső problémává tenni. El, igen, következő az a két politikai kérdésem lenne Az úrhoz a hikapokat említette. Kérdés, hogy a június 27 28 a ülés után nem lenne komoly probléma az, hogyha az, a, azokat a döntéseket mégiscsak kitolnák. Ez egy nagyon komoly politikai döntésekről van szó, volt 11-18 ülésünk, mindenki máshogy értelmezte az ezen elhangzottakat, mikor visszatért, aztán most akkor van egy másik ülésünk. Még Németország és az örök intézmény szempontjából is talán veszélyes lehet ez aztán a lengyel pénzügyminiszter volt, hogy: Mennyire kemény Lengyelország képesek lennének arra, hogy blokkolják a döntést, hogyha az önök által támasztott feltételeknek nem kerülnek be? Tehát mennyire kemények? Meg képesek az, hogy jó, akkor folytassák nélkülünk? Ez politikai kérdés tehát. Mennyire kemény Lengyelország? Thank you very much. Uh, now back to the... Nos, akkor nézzük újra az előadókat. Próbálják három percre összefoglalni a mondókájukat. Marian, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök asszony! A lengyel minisztertől azt hallottuk, hogy a tagállamok közötti együttműködésnek működnie kéne, de ezt el kéne magyaráznia politikailag. Ha egy nem euró tagország is akar csatlakozni és önként csatlakozik, mi ezt, ezt most úgy mondom, mint eurozóna tag, akkor nyilván mi nem akarunk ebből kiszállni. A lengyel miniszter azt is elmondta, hogy az eurozóna tagállamok esetleg külön akarnak majd tárgyalni a szoros együttműködésről. Kérdésem ezzel kapcsolatban az, és e- erre a szakértő válaszolhatna, ezt hogy képzeli el? Lehet ezt általános keretek között működtetni, például a kopenhágai kritériumok alapján, vagy pedig még meg kell egyeznünk bizonyos kritériumokon, ban, amelyek túlmutatnak a kopenhágaikon. Az opting in, opting out kérdéséről szólva, Ferreira úr korábban említette ezt ön elképzelhetőnek tartja ennek a rendszernek a megjavítását, és az optint és az optin rendszerről az opt-outra való átállást? Aztán az egységes szabálykönyv mellett egy egységes kézikönyv kifejezés is elhangzott. Ki fogja ezt megalkotni? Az EBA, vagy az központi bank feladata lenne -e ez? És végül, rövid kérdés, a jogi szakértőkhöz, akik majd ezt használják. Ez kiadható lesz majd, illetve használható lesz mások által is az központi bankon kívüli körben is? Vagy a külső körnek más szabályokat, más alternatívákat kell adni. És ez mennyire jogszerű, mert ma itt hallottuk egy elképzelést, de nem biztos, hogy ez az egyetlen és legelfogadottabb elképzelés. Vannak más jogi elképzelések is. Itt a politikusoknak majd választaniuk kell nagyon sok jogi elképzelés között. Elnök. Köszönöm, Arjan. Sven, tiéd a szó. Köszönöm, rövid leszek. Nem akarok untatni senkit azzal, hogy megismétlem a kérdéseket, de azért egyet mégis megismételnék, mert kezdettől fogva számomra izgalmas volt az, amit a központi bank képviselője elmondott, amikor azt mondta, hogy az elszámoltathatóság és az Európai Parlamentnek és az Eurogrupnak való jelentéstétel működni fog. De ha komolyan vesszük az optint, akkor hogyan lehet az Eurogrupnak jelentést tenni? Ami pedig a nyitottságot illeti, ön azt mondja, hogy körültekintően meg kell vizsgálni, hogy mi lehetséges a központi bank jogi statutuma alapján. Én szeretném öntől hallani, hogy ön szerint az optin országokra a központi bank jelenlegi szabályai közül melyik vonatkozik? Szeretném öntől ezt hallani. És Renere Repázira reagálva pedig szeretném tudni tőle, hogy amit mondott azzal, azt gondolja, hogy az optin országokat akkor a szerződéseken belül nem lehet felülírni az ő véleményüket, de ha csak ez létezhet, akkor van-e olyan megoldás, ami a szerződéseken belül jogilag is működik, és mégis beveszi az optin országokat? Elnök. Köszönöm a képviselőknek a kérdéseket, felszólalásokat. Most akkor megadjuk a szakértőnknek a szót, és akkor 5 percet kapjanak mindannyian. Kérem önöket, hogy a legfontosabb kérdésekre válaszoljanak, próbáljanak 5 percben belül maradni. Uh, Jacek. Köszönöm angolul fogok akkor beszélni. Ami lengyel álláspontot illeti, Számunkra a legfontosabb az, hogy egy sikeres felügyeleti mechanizmus alakulhasson ki. Először is ez az új rendszer nem kell, nem szabad, hogy további megosztottságot okozzon a bankok között az Európai Unióba, különösen az alapján, hogy az eurozónán belül vagy az eurozónán kívül vannak ezek a bankok bejegyezve, ez veszélyes lenne ugyanis. Szerintünk ugyanazt a védelmi szintet kell a bankszektor számára biztosítani az egész Európai Unión belül. Néhány évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy egy közös bankpiacot hozunk létre. Ezzel szemben nem tudunk most megkülönböztetni bankokat, az szerint, hogy az egyik az a bank az eurozónán belül működik, a másik pedig azon kívül nem lehet különböző védettségi szintet adni a bankoknak. Ami a hatáskörök elcsúsztatását illeti, nos itt a felelősségeket is ennek megfelelően kell megváltoztatni különös tekintettel a pénzügyi felelősségeket. Teljesen elfogadhatatlan a nem euró tagállamok számára különösen, hogy rájuk erőltetnek döntéseket, ugyanakkor a döntés felelőssége viszont máshol van, viszont mi ezeknek a döntéseknek az anyagi felelősségét viseljük, bár azokban nem szólhatunk bele, vagy azokat nem támadhatjuk, illetve nem tudjuk esetleg megakadályozni. A következő pont az az, hogy a rendszer fontosságú bankokra kell koncentrálnunk, és azon belül is, különösen a határon átnyúló tevékenységet folytató bankokra, a felügyeletet rájuk kell koncentrálni, különös tekintettel arra, hogy egy egyensúlyi helyzetet kell a befogadó és a bank eh, anyabankja szerinti tagállam között kialakítani. Ez eh, szerintünk európai szinten egyelőre nem eh, lett rendezve, ez a home host supervision problémakör nincsen megfelelően rendezve. Még akkor is eh, jogos a kérdés, hogyha az eurozónán belül vizsgáljuk csak a dolgokat. Tehát meg kell tudnunk, hogy hogyan lehet a felügyeleti eh, egyensúlyi helyzetet létrehozni a bejegyzés szerinti tagállam és az egyéb eh, leánybank szerinti tagállamok között. Sajnálatos módon 2008-2009-ben felhalmoztunk bizonyos negatív tapasztalatokat azzal kapcsolatban, hogy koordinálatlanul növelték meg egyes tagállamok a letét, illetve betét garanciákat. Tudjuk, hogy ennek mi volt a következménye. Néhány órán belül a szomszédos országok bankrendszerei kerültek veszélybe. E, egy drámai elmozdulást láttunk a betétek vonatkozásában. Átmentek a betétek egyik országból a másikba. Ismerjük a szlovén helyzetet, például a e, szomszédországok döntései miatt drámai romlás következhet be egy e, bank tőke helyzetében nagyon oda kell figyelnünk, hogy ezt az egyensúlyi helyzetet az Európai Unión belül ne borítsuk fel, mert különben kialakulhat az a helyzet, hogy eh, vannak eh, jól felügyelt, jól védett, alaposan megvédett bankok az Európa, eurozónán belül, viszont a többiek pedig eh, nem rendelkeznek ilyen védelemmel és felügyelet, felügyelő, felügyeltséggel. A következő kérdés, mennyire keménykedik Lengyelország? Nos, nem keménykedésről van itt szó, hanem határozottságról, Európa számára szeretnénk egy jó megoldást kialakítani, különös tekintettel arra, hogy mi komolyan gondoljuk azt, hogy majd egyszer az eurozónához csatlakozunk, átmeneti időszaknak tartjuk ezt a mostani időszakot, ezért is kell ott lennünk a tárgyalóasztalnál akkor, amikor ezt a ezt megtárgyalják, mint ahogy a múltban is, amikor az eurozónát felállították, minden tagállam részt vett a tárgyalásokban, függetlenül attól, hogy azt követően csatlakozott-e vagy sem. Mindenki ugyanazokkal a jogokkal rendelkezett a megbeszéléseken, ez egy jó példa, ezt követnünk kell. És természetesen, hogyha a kimenetele ezeknek a tárgyalásoknak nem megfelelő Lengyelország számára, akkor egész egyszerűen elhalasztjuk az egységes bankfelügyeleti rendszerhez való csatlakozásunkat addig a pillanatig, amíg az eurozónához is csatlakozunk. Mert az elfogadhatatlan, hogy ilyen köztes helyzetben legyünk, hogy nagyon sok a kötelezettség, de nincs befolyásunk a döntéshozatalra. Köszönöm, Andrea. Köszönöm. Elhangzott itt egy sor érdekes kérdés, és én akkor válogatok ezek között. Az első kérdés a sebességre vonatkozott, illetve mennyire felkészült az EKB. Ez nem biztos, hogy engem célzott meg ez a kérdés, de azért annyit elmondok, hogy miért sürgős ez a dolog. Nos, már most is az európai adófizetők pénzét az, használjuk az ESF-esen keresztül arra, hogy bankokat ducoljunk alá és hát az európai ellenőrzést kell megerősíteni, hogy hogyan használjuk fel ezeket a pénzeket arra, hogy eh, átalakítsuk a bankokat. Az EKB már részt vesz eh, ezekben a folyamatokban egyes esetekben, és azt gondoljuk, hogy minél gyorsabban kell eljutni addig a helyzetig, hogy az európai felügyelet eh, el tudja látni a pénzek felhasználása feletti felügyeleti feladatokat, tehát meg tudjuk vizsgálni azt, hogy megfelelően alakul-e az európai bankszektor, annak a szerkezete. Tehát az Európai Bizottság ötletét, miszerint minél gyorsabban akarja az LKB-hoz telepíteni ezeket a felelősségi köröket, üdvözlendőnek tartjuk. Emlékeztessük magunkat arra, hogy a szegmentáció, amiről már itt volt szó, az egy valós helyzet. Tehát nagyon sok olyan felügyeleti fellépés történik, amelynek az oka nem az európai jogszabályok megsértése, hanem a piac szegmentációjából következik, és minél tovább tart az, hogy ezeket kiigazítsuk, annál tovább tart az egységes piac felé tartó utunk kisbankok, nagybankok problémakörét is említették. Számomra itt a fontos kérdés az, hogyha kettős megközelítést alkalmazunk, tehát egyes bankokat kizárunk az európai felügyelet hatóköre alól, akkor akkor eh, kialakulhat az a kockázat, hogy eh, vannak eh, olyan bankok, amelyek európai védőhálóval tevékenykednek, mások pedig csak nemzeti védőhálóval tevékenykednek, és ez az belső piacot, az egységes piacot ássa alá. Ez pedig a különböző védőhálók erősségének összehasonlítgatását veteti fel, amelynek következtében adott esetben elkezdődhet egy betét átvándorlás egyik országból a másikba, már pedig ennek van kockázata. Ami a kollégiumokat és a szanálásokat illeti, nos, ez, ez a college, mint eszköz, ez egy hasznos eszköz, segít nekünk. de ez a kollégium, mint, mint döntéshozatali testület nem bizonyította még be azt, hogy válságkörülmények között megfelelő döntéseket tud hozni. Éppen ezért szerintem el kell kerülnünk azt, hogy a döntéshozatali feladatokat, illetve hatásköröket bonyolultá tegyük. Ezek a kollégiok az információ csere és egyéb mechanizmushoz csatlakozó vagy tartozó műveleti feladatok szempontjából fontos testületek, de vannak veszélyei. Tehát azt se felejtsük el, hogy itt egy ilyen felmerül egy két stádium probléma. Tekintsünk ki Amerikára, az FDC egy érdekes benchmark lehet az európai szanálási keret kialakítása szempontjából is. Van egyfajta átfedés a mindennapi felügyeleti tevékenység és a szanálási eh, vagy rendezési tevékenység között. Eh, nem feltétlenül okoz ez problémát. Az EKB-nak és az EBA-nak, mint ahogy önök is mondták, együtt kell működniük ezekben a feladatokban Nyilván, hogyha a szanálási irányelvet elfogadják, akkor igaz ez. Ami az egységes kézikönyvet illeti, a single handbookot illeti, eh, készíti ezt el, és milyen felelősségi körök vannak, azt gondolom, hogy az EKB egy eh, kézikönyvet szeretne eh, elkészíteni a bankunióba tartozó tagállamok felügyelő hatóságai számára, és ennek a manualnek, ennek a kézikönyvnek a, a komponensei azok a kockázatokhoz csatlakoznak, illetve hogy hol lép be, hol lép fel a felügyelő hatóság. Ez a single handbook is kapcsolódhat ehhez, de mindenképpen ezt egy egységes piaci megközelítéssel kell ezt a kézikönyvet elkészítenünk, és akkor én itt most átadnám a szót Ignáció. Elnök asszony, mindegyik nehéz kérdés volt, ahogy ön is mondta, hat kérdést választottam én ki. Először nézzük a helyi piac megértését illetően. Mindenképpen közel kell maradnunk, valami közelséget meg kell őriznünk, tehát közelebb a helyi és reál gazdasághoz. Ez különösen igaz olyan országok van, ahol nagy a KKV szektor, Olaszország, Németország, stb. Teljes mértékben egyetértek mindezzel, és a válaszom közel áll ahhoz, amit Lamer úr is elmondott. Tehát az ismeretek, a tudás, a közelség előny, de egyben kockázat is, hogyha túl közel vagyunk a helyi valósághoz, az az egységesség, egyenlő játéktér elveit veszélyezteti. Igenis, eurozónás, Európai Uniós szinten, és azon túl is túl kell látnunk természetesen. A az USA beli példa tényleg csodálni való sok szempontból, például szanálás szempontjából, ez igaz, ahogy Andrea is elmondta. Azt is tudják, hogy kétszintű felügyelet van, állami helyi szinten, a másik pedig aztán nemzeti szinten. És bankügyi kutatás rámutatott arra, hogy igenis két fajta elvánás van, ami nem ugyanolyan. Az állami az egy kicsit engedékenyebb, mint a nemzeti szintű. Tehát ezt mindenképpen látni kell, és kellő óvatossággal kell kezelni. Aztán szanálás, szanálási alap. Nem szabad, hogy összekeverjük a válságalapokat a szanálási alapokkal. A válságalapok közé tartoznak a bailout bankmentő alapok is. A szanálási alap nem kell, hogy túl nagy legyen. Azért, ahogy Andrea is elmondta, erre nagyon jó példa ők számomra szakmai szempontból is nagyon fontos, hogy szanálni tudjanak a lehető legkevesebb befektetéssel, lehetőség szerint egyáltalán ne használjanak fel eszközöket. A szövetségi kormánytól vesznek fel kölcsönöket, és visszafizetik ezt a bankok irányába annak érdekében, hogy az adó pénzeket a lehető legkisebb mértékben érintsék. Ezt a célt kell nekünk is elérni szerintem, hogyha idővel tényleg egységes szanálási hatóságot szeretnénk. Ez kell, hogy legyen az egyik következő lépés, hogy a bevezetőmben elmondtam. 127 hatos használata, mint jogi eszköz használata. Mi ezt alapvetőnek tartjuk, jogszi szempontból is szükséges, a tanács is így döntött, hiszen ez az a konkrét eszköz, amivel ezt az adott konkrét célt el lehet érni és igenis ezt meg kell vizsgálnunk, még mielőtt más eszközökön kezdünk el gondolkodni. Másik oldalról én ezt lehetőségnek is tartom, mivel a 127.6 lehetővé teszi a felügyelő számára, hogy jogilag kötelező erői döntés hozatali hatáskörrel járjon el úgyhogy az LKB e ruház rá, ebből van az ereje, tehát ez nem egyfajta könnyed felügyelet, hanem tényleg olyan felügyelőkre van szükség, akik képesek és készek kötelező érvényű döntéseket hozni Európa érdekében. Ez lenne a megfelelő eszköz erre. Aztán, hogy működik ez a mechanizmus? Sánchez Valero tette fel ezt a kérdést. Megnéztük a nemzetközi ö, ö, helyzetet, a bizonyítékokat mi áll rendelkezésre. Ott is egyfajta felső centralizációt látunk. A döntések vagy általános alkalmazásúak, tehát mindenkire egyformán vonatkoznak, vagy pedig konkrét eseteket, de fontos konkrét eseteket érintenek. Ez a kétfajta fellépés jelenti az egésznek a központját. Ez tehát egyfajta központ, de a nemzeti hatóságok képviseletei is megjelennek ebben. Aztán, hogyha olyan esetekről beszélünk, amelyek helyi érdekűek inkább, akkor decentralizálása lehetőség van, tényleg lényeges, hogy mindenki fellépjen, de az is nagyon lényeges, hogy a nemzeti felületben ez megfelelően megjelenjen. Hiszen asszony, a kézikönyvvel kapcsolatban Andreas már megválaszolta, ezzel egyetértek. Én úgy gondolom, hogy ez az előkészítendő anyag teljes mértékben összhangban kell, hogy legyen azzal amit az EVA készít elő. Ők írják a felügyeleti kézikönyvet egész Európa számára, és mivel ez annyi ö, helyzetre kell, hogy ráhozható legyen, ezért ez valószínűleg elég általános marad, de ö, a mi kézikönyvünkben azért pontosabbnak kell lennünk a rendszer belső szervezését illetően is. Együttműködünk tehát, és mindenképpen valamelyet készítünk elő, ami konzisztens. Igaz úr, az eurocsoport elszámoltathatóságát, illetve az optint illetően mire van lehetőség, mire nincs. Az eurocsoport természetesen, hogyha megnézzük egy olyan helyzetet, amely csak az eurozónás országokat fedi le, akkor az Eurogroup illetékes. De Remélem, hogy mielőbb csatlakoznak országok, és szoros együttműködésben lesznek velünk. Ilyen esetben természetesen az elszámolhatatosságot is így kell kialakítani, és figyelemmel kell lenni ezen országokra is. Optin és mi lehetséges, mi nem. Nem vagyok jogász, de ö, a jogalap véleményünk szerint elég lehetőséget ad, ö, ahogy Merón néhány kérdés vonatkozásban elhangzott. Itt ö, lehet egy olyan helyzet, előállt egy olyan helyzet, ö, amikor is Csak jelezni kívántam, hogy lejár az egyenlesen. 15 másodperc, ja. valami feszültséget látunk, és mindenképpen optimális kombinációt, megoldást kell találni a feladatkörök és felelősségek felosztását illetően a felügyelőtestület és az irányítás között. Úgy gondoljuk, hogy ebben a helyzetben kell megtalálni a megfelelő megoldást, a kényes egyensúlyt az együttműködő országokkal is. Az egyik opció a szavazatok mentén lenne. Kellő gondossággal, óvatossággal kell ezt megnézni és azt is látni kell, hogy itt tényleg fontos feladatokat kívánunk ruházni erre a testületre. Meg kell találni a megfelelő elnézést kicsit a időm. Igen. Általában én, ha csak ránézek valakire, akkor általában érti, hogy abba kell hagyni a Hát itt most ez nem sikerült. Valóban hosszú volt. Öné a szó. Ez egy bonyolult kérdés. Engedjék meg, hogy áttérjek német nyelvre éppen ezért. Felmerült a kérdés, hogy ohne Zweifel so etwas gehabt wie ein national kártérítési kötelezettség van, aztán egyfajta nemzeti el, elkötelezettség. Ez, ez ö, káros, hogyha nem értjük meg a helyi piacok működését. A Nyilván egy olasz felügyelő nem ismeri az egész európai piacot, de a nemzeti felügyelők rendszerét én úgy hagynám, ahogy jelenleg is van, gyakorlati szempontból, mondja valaki, ez szerintem nem jó. Ha az LKB felelős valamennyi bankért, akkor meg kell kapnia a lehető legnagyobb kompetenciát, át kell venni ezt a kompetenciát a tagállami felügyelőségektől. És ha gyorsan át akarjuk tenni az EKB-ra a felelősséget, akkor tudnunk kell azt, hogy a bankfelügyelet jelenleg évente több száz, sőt több ezer döntést igényel. Nem tudom, hogyha az LKB kapja meg ezt a felelősséget, hogy egyik napról a másikra bizalmasan és hatékonyan hogyan tudja majd meg ezt a többszörös, sokszoros, ennek a sokszorosát meghaladó döntés tömeget meghozni. Miközben azzal egyetértek, hogy egy központi felügyelőtnek lenne hozzáadott értéke. Tehát vannak itt valóban gyakorlati megfontolások. Hogy mi az a szisztema, szisztemikus és nem szisztemikus bank. Van egy kis csoportja az európai szempontból rendszer szerepű bankoknak, és vannak, amelyek egyáltalán nem azok, és vannak bankok, amelyekről ez nehezen dönthető el. A középső kategóriában nyilván ugye az határozza meg a definíciót, hogy mikor kell őket majd rekapitalizálni. Szerintem fordított sorrendben kéne eljárni, tehát nem, ne a definíció kövesse a félelmet, hanem a félelem a definíciót, ha már muszáj. Ha az állam, ö, ö, illetve hát ha elúbai felügyelet nem állna föl január 1-én, annak is súlyos következményei vannak ha az LKB felelős lesz ezért a feladatért, akkor viszont át kell vennie valamennyi kompetenciát, nehogy joghézag maradjon a nemzeti és az európai felügyelet között. Ez lenne a legnagyobb veszély. Yes. uh, uh... Igen. Köszönöm. Mindenek előtt hadd világítsak rá az opt-in opt-out lehetőségeire a 127 per 6 értelmében. Úgy gondolom, hogy nehéz lenne opt-outos modellt alkalmazni a 127 per 6 alapján. Ennek indokát Angeloni úr már megemlítette. A fő ok e jogalapra az, hogy a az LKB-nak vannak ilyen végrehajtási hatáskörei, de ezeket azonban eurozónás államokra koncentráljuk. Ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyen végrehajtási hatáskör a nem eurozónás országok számára. Az európai jog nem rendelkezik ilyen hatáskörökről, éppen ezért alkalmazzák ezt az opt-in lehetőséget, melynek értelmében a nemzeti jog kell, hogy irányadó legyen itt. Végrehajtási hatáskörök nélkül a bankfelügyeletnek nincs értelme, ezért is van ez az opt-in, hiszen a közel együttműködési megállapodással, szoros együttműködési megállapodással a nemzeti jogba ö, van a megoldás. Hogyha ezt meg tudjuk tehát oldani, akkor az jó lenne, aztán akkor rátérnék a Menon és LKB féle témákra. Különbség van itt a jogászok véleményében, de ez, ez nem meglepő, hiszen a két jogász összeül, akkor három vélemény van, legalább ez semmi meglepő nincsen. A Meroni az nem vonatkozik az Európai Központi Bankra. Miért? Angeloni úr elmondta, az Európai Központi Banknak vannak végrehajtási hatáskörei a szerződések, tehát az elsődleges értelmében. A Maroni esetben ugye delegált aktusokról beszélünk. Az Európai Központi Banknak nincsen szüksége ilyen delegált hatáskörökre, éppen ezért ez nem alkalmazandó. Lehet, hogy szükség lett delegált hatáskörökre nem eurozónás tagok vonatkozásában elmondható, hogy a 127 per 6-os kimerítő szempontból határozza meg azt, hogy ezek a hatáskörök hogy kerülhetnek át az Európai Központi Bankhoz. Aztán felmerül a kérdés, hogy ezt a konkrét feladatot hogy kell értelmezni? Értelmezésem szerint a 127.6-os megteremti ezt a lehetőséget az EKB számára, mivel csak szerződés módosítással kaphat az Európai Központi Bank új hatásköröket, ez többek között ilyen a bankfelügyelet. A szerződés azonban nem mondja ki, hogy a bankfelügyeletet nem lehet más intézményre ruházni, mint az EBA-ra, vagy esetleg egy új, más jogalapon működő intézményre. Aztán Sven Gigold kérdése, milyen más lehetőségek lennének még? Politikai szempontból, hogy most teljesen irányt váltsunk, az lehet, hogy nem annyira észszerű. Bár ö, elméleti szempontból mégiscsak hadd mondjak el valamit. Úgy gondolom, hogy a 352-es cikk kellő jogalapot biztosítana ez. Ahogy mondtam, a 127.6 csak a központi bankra vonatkozik, a 352 más intézményre is alkalmazható lenne. Persze jó lenne, hogyha az EBA ö, szempontjából ez működne, és ö, szerintem a 352-es megfelelő jogalap lenne erre, és ott lehetne opt-in vagy opt-out lehetőséget választani. Ez már létezik más ügynökségek vonatkozásában is. A 352-es biztosítja az egyhangúságot is, mint a 127-6-os, így tanácsi döntéshozatalban nincs különbség. Van azonban egy érdekes különbség, a 352-re ben kell a parlament hozzájárulása, a 127-6 pedig csak a véleményüket kéri ki. Ez az egyetlen visszalépés a Lisszaboni szerződésben a korábbi szerződésekhez képest, hiszen Korábban ugye itt is az Európai Parlament hozzájárulására volt szükség. Tehát az új intézmény lehetne egy új felügyeleti keret, amelyben az összes Európai Uniós tagállam jelen van, és dönthet közösen ezekről a kérdésekről. A 352-esnek persze vannak, vagy ezzel kapcsolatban vannak problémák, nem tökéletes ez sem, különbözősen persze ezt választotta volna, de legalább egy alternatíva ez esetre. Most nézzük akkor a felújítás elsőség elvét. Nem gondolom, hogy ez az elv megoldaná a problémánkat, bár nekem azt szeretném. A 129 egyes egyértelmű mivé teszi, hogy mik a döntéshozatali testületek az LKB-n e belül. Tehát a szerződésben szerepel már, hogy kinek van döntéshozatali hatásköre. Aztán az Unió Szerződés 51-es cikke kimondja, hogy a jegyzőkönyvek ugyanolyan hatállyal bírnak, mint a szerződés maga. Éppen ezért ezt az elsőségi elvet csak úgy lehetne alkalmazni, hogy itt mégiscsak van különbség. Bár a szerződés ezt nem írja elő. Ugyan nekem tetszen ez a megoldás, de nem látom ennek az elvnek az alkalmazhatóságát a módosított döntéshozatalban. Köszönöm. Okay. <coughs> Köszönöm szépen. Ez nagyon érdekes volt. Amint mondtam, hogyha további anyagokat szeretnének beterjeszteni, nagyon hálásak leszünk. Köszönjük szépen. Most akkor tovább lépünk a következő meghallgatásra. Először átrendezzük a helyszínt. Oké, okay. kérem, szíveskedjenek helyet foglalni. Hadd lássuk, hogy kik vannak a teremben. Very much to our... Köszönöm szépen az előadóknak Elnézést kérek azért, hogy itt ki kell önöket dobni a teremből, de folytatni kell a munkánkat. Egy órát csentünk el abból, ami eredetileg egy hosszabb meghallgatás lett volna a válságban levő bankok témájában. Krisz, kérem foglaljon helyet, ez volt az eredeti meghallgatás, és köszönöm, hogy Günther kihasználta rendelkezésre álló időt. Most tehát bankok válságban ez a téma. Gönner Hackmart a raportőr tartja meg a bevezető hozzászólást, aztán Bo Lundgren, eh, Frankie és Christian Clausen lesz a három felszólalunk. Köszönöm szépen, és köszönöm a panel tagjainak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Úgy gondolom, hogy ez az egységes szabálykönyvnek a legfontosabb része. Számos megbeszélésre van szükség ahhoz, hogy érdemben meg tudjuk beszélni, amennyire csak lehet biztonságos rendszert szeretnénk, és dinamikus rendszert szeretnénk létrehozni. Őszintén Szóval remélem, hogy a meghallgatás során lényegi elemek kerülnek megvitatásra, és bízom benne, hogy az előadóink rávilágítanak arra, hogy hogyan lehet majd megoldani a gondokat. Az egyik általános észrevételem a következő. A viták során nagyon sokszor Ugye azt látjuk érvényesülni, hogy el kéne kerülnünk a jövendőbeli válságokat. Szerintem vegyük készpénznek, hogy akármit is teszünk, válságok már pedig lesznek különféle időkben, különféle okokból. Tehát nem a kérdés az, hogy a jövőben lesz-e válság, hanem az, hogy hogyan tudunk a lehető legjobban felkészülni ezekre a válságokra és talán a legfontosabb, hogyan tudunk kikerülni a válságokból a lehető legjobb állapotban. E, ezt a realitást el kell fogadnunk. Minél felkészültebbek vagyunk, minél jobban egy válságban improvizálni. Az irányelvvel ugye az a legfontosabb dolog, hogy egy felkészültséget készít elő. Én remélem, hogy az előadóink majd erre is kitérnek. Ebből a nézőpontból nézve azért el kell mondanunk, hogy a, egy, egy válság nem azonos a válsággal. Adva van mondjuk egy bank válságban, és a másik szélsőség, amikor egy rendszer szintű válság van, amikor bankok vagy a bankrendszer kerül válságba. Ezek szélsőséges esetek, de nagyon fontos, hogy kezelni tudjuk őket. Hiszen, hogyha egy bank kerül válságba, akkor ennek a válságnak a kezelése rendkívül módon eltér szerintem attól, hogy a bank, bankrendszer válsága hogyan kezelhető. Hogyan lehet adott esetben a bankrendszert, a rendszer szintű kockázatokat kezelni, hogyan védjük az ügyfeleket. Az ilyen nagy kiterjedési válságnál nem lehet mindenkit egyformán védeni, prioritásokat kell meghatározni. Tehát, ahogy én látom, a pénzügyi rendszer minden más rendszernél előbbre való és fontosabb, hiszen itt az a fő feladat, hogy a betéteseket és az adófizetőket védjük. A bizottság elé ezt a gondolatot szeretném előterjeszteni, és ezért nagyon fontos, hogy egy nyilvános felszólalásra van lehetőség, a stabilitás születhet. Ez a leg, leges legfontosabb, ha már az ember benne van a válságban, mert hogyha egy ilyen lépést elmulasztunk, akkor annak a költségvonzata sokkal, de sokkal keményebb, súlyosabb lehet, sőt, hogyha kihagyjuk, esetleg katasztrofális következményekkel kell számolni. Azt hiszem Roosevelt elnök mondta egyszer, hogy az az egyetlen dolog, amitől rettegnünk kell, az maga a rettegés. Én azt hiszem, hogy a bankválságról beszélve is ugyanezt kell megállapítanunk. Ugye itt is a rettegéssel kell szembeszállnunk, a, a bizalom elvesztésével kell szembeszállnunk. Az előadóktól azt várom, hogy mondják el, hogy hogyan tekinthetjük a különféle válságokat, a különféle jellemvonásokat, miféle eszközeink eh, vannak, amelyel biztonságot teremthetünk. Eh, a szanálás és a bélin kérdése is nagyon fontos. Eh, szeretnénk tisztább képet kapni arról, hogy önök hogyan alkalmaznák az úgynevezett Bélin eszközöket. A Bélin eszköz ugye hallottam már, hogy prima, kiváló, mind addig, amíg nem kell használni. Arra kell felkészülnünk, hogy az úgynevezett Bélin eszközöket eh, hogyan használjuk anélkül, hogy nagyobb problémát eh, generálunk ezáltal, mint amelyik eleve megvolt. Ami a szanálási eh, finanszírozást illeti, ezzel kapcsolatban is szeretném hallani az önök gondolatait, hogy az ilyen alapok milyen fontosak akkor, milyen relevánsak akkor, amikor az ember bankválságokkal foglalkozik. És mi, mekkora nagyságrendű ö, pénzre van szükség egy ilyen jellegű bankválságnak? Kérdés. Fel, felmerül a kérdés, hogy egyáltalán létezik-e, hogy ilyenfajta pénzalapokat hozzunk létre? a gazdaság egészen lehetővé teszi-e ezt a fajta alapképzést. Hogyha, hogyha szanálási alapokról beszélünk, akkor nézzük meg, mi a megfelelő, hogyan használjuk, mikor használjuk. Vagy lehetséges, hogy a problémákat a szanálási alapokkal nem is lehet megoldani? Ez számomra fontos kérdés. Úgyhogy a bizottság elé ezt a javaslatot teszem. Külső finanszírozásra van szükség. Mert hogyha válságban nincs ilyen, akkor nincs finanszírozás egyáltalán. Igen, azonban a finanszírozási programokat, konstrukciókat hogyan tervezzük meg a tagállamokban? Számos tagállam nagyon nehéz terhekkel küzd. Hogyan kalibráljuk be a finanszírozást? Nos, Csupán néhány problémát szerettem volna körvonalazni, amelyekkel szemben állunk. Ugye, e, nagyon sokszor az ember abba a hitbe ringatja magát, hogyha egyáltalán csinál valamit, már meg is oldja a problémát. Az a lényeg azonban, hogy a probléma kezeléséhez a megfelelő lépéseket kell megtenni. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és várom az előadásokat. Elnök, Köszönjük szépen. Elsőként eh, Pó Lundgren eh, a, a, az előadónk. Bocsánat, látom, hogy nagyon távol van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Eh, Körülök a meghívásnak, én voltam 20 éve miniszterként a felelőse a bankválságunk kezelésének Svédországban. Hadd mondjam el, hogy a bankválság felmérése és átélése után szükséges, hogy felmérjük a nemzeti gazdaságokra, illetve a bankszektorra gyakorolt hatását ennek a válságnak. Egy Bélin eszköz természetesen növeli majd a tőke költségét, és nyilván kihatással lesz a növekedésre is. Tehát ezt a dolgot is meg kell vizsgálni. A megjegyzéseim középpontjában mégiscsak az irányelv javaslat van, és az az elv, hogy egy társadalomnak szüksége van jól működő bankrendszerre. Ez pedig azt jelenti, hogy kell, hogy legyen tőke alapja a bankrendszernek. E, mégpedig annyi tőke kell, hogy legyen a bankrendszerben, amely a hitelezéshez e, szükséges, és hát hozzá kell férni ehhez a ehhez a e, hitelhez, ugyanis ha nem férnek hozzá vállalkozások a hitel lehetőséghez, akkor nem sok értelme van, hogy ott a tőke. Tehát ezt a két dolgot kell először is megérteni. Aztán elmondhatjuk azt is, hogy egy rendszerválság, mint amilyen Svédországot sújtotta 20 évvel ezelőtt, másként kezelendő, mint egy olyan helyzet, ahol egy bank roppan meg. Nyilván ez a bank méretétől is függ, de a rendszer szintű válság az teljesen más, forgatókönyv, és nyilvánvalóan az irányelvben felsorolt eszközök egy része egy rendszer szintű válság esetén nem alkalmazható, más eszközök viszont hiányoznak, amelyek egy rendszer szintű válság esetén szükségesek lennének. A legfontosabb az, hogy rugalmasságot kell hagyni a rendszerben. Hogyha rendszer szintű kockázat következik be, rendszerválság következik be, akkor elkerülhetetlen, hogy a kormányok és a központi bankok belépjenek. Nem lehet ugyanis és egy bankszanálási hatóságra hagyni ezt az egész dolgot. A kormánynak magának kell bemasíroznia, bevonulnia és lépéseket tennie egy ilyen esetben. Átlátható és gyors intézkedésekre van szükség. Ehm, volt már korábban nekünk is ilyen adósságválságunk, most amilyenben több európai ország találja magát, hogyha a bankrendszer összességében működik, akkor ezek kezelhető problémák. Meg kell adni a tagállamoknak, a kormányoknak azt az eszköztárat, amelyel kezelhetik hatásköröket, amelyekkel kezelhetik ezt a válságot. Tehát nem annyira eszközökről, mint inkább hatáskörökről van itt szó azok az eszközök, amelyeket 2008-ban európai szinten a válságkezelésre használtak, azok nincsenek benne a, az eszközök között. Az egyik a finanszírozási garanciák. Garantálni kell tudni, hogy a finanszírozás nyitott maradjon, lehetséges legyen továbbra is finanszírozni mint ahogy tőke injekcióra is szükség lehet. Tehát az is egy olyan eszköz volt, amit használtak korábban. Én is 29 évig voltam politikus európai szinten is. Egy bankválságot politikai beavatkozás nélkül megoldani, nos, ezt nem lehet. Hát ez egy politikai kérdés is, egy bankválság, tehát politikailag is kezelni kell. Ami a szanálást illeti, akár rendszerválság, akár egyéni bankok tönkremenetele esetén, nyilvánvalóan hagyni kell tudni csődbe menni, vagy állam, bocsánat, államosítani a bankot, tehát a kormány tudja átvenni egy bank irányítását akkor, hogyha az szükséges, például azt elkerülendő, hogy átterjedjen a válság más bankokra. Szintén szükségszerűség az az, hogy eh, a tőkeinjekciókat, eh, amennyiben szükségesek, egy, együtt használják az ideiglenes eh, államosítással. Az lehet, hogy több évig tart majd az állami kezelése a banknak, de mindenképpen ideiglenes a bank tulajdonosai megértik, hogy amikor ők elveszítették az ellenőrzést a folyamatok, az események felett, akkor e, nyilvánvalóan, hogyha őtőlük elveszik a vezetést, az gyakorlatilag a moral hazardet is csökkenti. E, annak idején mi Svédországban a bank államosításával a GDP 4-5%-át felhasználva két éven keresztül kezeltük ezt a válságot. Az akkori nagy bank oly módon működött, hogy a a osztalékban visszafizette gyakorlatilag az adófizetőnek az összes pénzt később, mint az összes pénzt, amit az adófizetők az akut válságkezelésre kifizettek. Tehát kell, hogy legyen valami módja, hogy az adófizető visszakapja a befektetett pénzt. Köszönöm, köszönöm. Most Köszönjük így, szépen. Günther Frank következik. Elnök asszony, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megosztattam önökkel a gondolataimat négy kulcskérdésre összpontosítanék. Ahogy Lundgren úr is mondta, nagyon fontos, hogy rugalmas legyen a szanálással kapcsolatos eszköz, mert hiszen a válságban adott bankok esetén számos eltérő helyzet alakulhat ki, tehát egyetlen szabály nem képzelhető el. Tehát mondhatjuk, hogy létrehozhatunk egy híd intézményt, hogyha ez megfelelőnek tűnik, vagy egy vagyonkezelő eszközt, hogyha ez megfelelő. Negatív oldalról azonban e, nagyon e, meglepődve e, olvastam, hogy tekintet nélkül arra, hogy a, bank kicsi, vagy nem, vagy rendszer szinten fontos-e, vagy se, ha az ilyen válságkezelő mechanizmus minden egyes esetre alkalmazandó. Én ezt meglepődve olvastam. Nálunk például van a szövetkezeti szektor, azoknak is tulajdonképpen nagyon hasznos eszközeik vannak a bajba jutott bankok szanálására. A költségeik pedig alacsonyabbak, mint a kormányintézményeké. Tehát nem is tudom, hogy egy központi hatóságban kéne elgondoskodni. Talán akkor igen, amikor rendszer szinten fontos egy bank, vagy egyéb esetben hagyjuk a regionális bankszövetségekre a kérdést, ezek hatékony ezek hatékonyan tudnak dolgozni. A bail-in eszközökkel kapcsolatos irányelv egy nagyon jó irányelv szerintem, ez kívánatos, lehetséges, hogy a tőke költsége felmegy ennek az eszköznek az alkalmazása révén. Nagyon reméljük, hogyha differenciáltabb értékpapírokat biztosítunk, akkor Nyilvánvalóan különféle ügyfél igényeket tudunk kielégíteni, ez csökkenti a tőkeköltségeket. Hogyha bail-in adósság képződik, akkor nagyon oda kell figyelni, nehogy a bail-in még megerősítse a rendszer szintű kockázatot. Ennél fogva tehát a rendszer szintű fontosságok bankokkal bíró pénzintézeteket arra kell rávennünk, hogy ne igazán alkalmazzák ezt a típusú eszközt, a bail eszközöket. Tehát valahol meg kell emelni az eszköz alkalmazásának a költségvonzatát. A bail-in adósság tulajdonképpen egy könyvviteli sztori. Ez nem szolgáltat friss készpénzt elképzelhető, hogy belép a képbe a kormány, és ad egyébként friss készpénzt is, de ezzel együtt a Bélint nagyon jó eszköznek tartom. Még valami, ennek a szanálási eszköznek, erre a szanálási eszközre nincs szükségünk, mert ez egy drága eszköz. A bankokat el kéne tántorítanunk ennek az alkalmazásától. Egyik mód talán a prevenció lenne, tehát egyrészt eh, ugye eltántorítanám a bankokat a bail-in adósság bevállalástól, eh, illetve ha mégis van ilyen, akkor ezeket aktiválni lehetne sokkal, de sokkal a szanálási eljárás beindulása előtt. Hogyha a szanálás előtt eh, jóval tudjuk alkalmazni a bail-in eszközt, akkor a szanálásnak a költsége e, csökkenthető. E, nagyon oda kell figyelnünk, hogy a bail-in e, adósságot a más szifi intézmények nem veszik el. Még egy kihívásról szeretnék beszélni. Ugye, egyértelműen a, a szanálás az egy fontos eszköz, de hogyha van egy hirtelen sok hatás, mondjuk úgy szívroham, amikor a másik bankok nincsenek felkészülve, illetve a szanálási hatóságok sincsenek felkészülve, akkor mondjuk két nap alatt kell kitalálni a megoldást, mondjuk péntek estétől hétfő reggelig. Amikor ilyenekkel beszélek, ilyen személyekkel, azok mindig azt mondják, hogy egyszerűen lehetetlen az üzleti átstruktúrálási tervet kialakítani, vagy hasonló dolgokat végezvinni két nap alatt. Tehát az az igazság, hogy szkeptikus vagyok, hogy a leírt formájában a szanálási mechanizmus egyáltalán működőképes-e vagy sem. Tehát a magam részéről eh, én fontosabbnak tartanám a megelőző intézkedéseket. A, a magántőke eh, hányada plusz a bail-in eh, adósság viszonylag magas szinten kell, hogy maradjon, mert egyébként a szanálási mechanizmus nagyon drága lesz. Köszönöm szépen, Klausen úr. Köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetem. A bankok megmentése és szanálása szerintem az egyik legalapvetőbb rendelet tervezet. Én az Európai Bankszövetség elnökeként mindenfajta bankot képviselek, nagyot, kicsit, helyit, nemzetközit, nagyker, kisker bankot, stb. A bankok 20 ezer milliárd euró tőkét adnak kölcsön a hiteleznek a reálgazdaságba, tehát rendkívül fontos a szerepe a bankoknak. Támogatjuk a szanálási rendszereket, hogyha jól hajtják végre, akkor ezt oly módon lehet egy bankot megmenteni vagy szanálni, hogy más bank, anélkül, hogy más bankokat aláásnánk. És minimalizálhatjuk így az adófizetők pénzére való hagyatkozást is. Azért van néhány probléma, három dologra hívnám fel a figyelmet, mivel egy bonyolult dologról van szó, érdemes az egyszerűség elvéhez ragaszkodni. Ha egy bankválság kitör, akkor gyorsan történnek a dolgok, éppen ezért tömören megfogalmazott elvekre van szükség, gyors cselekvésre, és csak akkor lehet ezt megtenni, fellépni így, hogyha a szabály szigorú, de rugalmas nem kell eh, több száz eh, lehetséges szenárióra kidolgozni a lépéseket. Hogyha ez az ambíciónk, akkor szinte biztos, hogy a válság, amikor kitör, kicsit más lesz, mint amire számítottunk, és egy nagyon részletes jogszabály inkább lassítja majd, mint eh, gyorsítja a, cselek, a cselekvést. Szerintünk az irányelvnek 20 oldalnál nem szabadna gyorsabbnak, hosszabbnak lennie, viszont átláthatónak kellene lennie. Ne felejtsük el a, figyelme, a különbséget a rendszer szintű bankválságok és az egyedi bankok válsága között. Ha minden bank érintett, akkor nem lehet előre tervezni. Nyilvánvaló, hogy a beszélybe került bankokat nem lehet más bankok támogatására felkérni a Bailey ilyen esetben veszélyes lenne, és egy sok hullámot küldene végig a rendszeren. Hogyha csak egy bank vagy néhány bank kerül veszélybe, akkor természetesen a helyzet más. Ebben az esetben világos, egyértelmű, átlátható kereten belül meg lehet oldani a problémákat. A bankok megmentése, a recovery egy fontos téma, meg kell határozni, hogy hol lépnek be a különböző cselekvési küszöbök. Amikor egy új rendelet hatását elemezzük a gazdaságra, akkor el kell fogadnunk azt a tételt, hogy a capital buffer buffer-ken kívül van még további tartaléka is egy banknak hogyha a recovery fázis megfelelően alakul, akkor onnantól kezdve a bank menedzsmentje mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kerüljön a bank szanálási szakaszba. Ez teljesen egyértelmű, egyetlen bank sem kerülne magától, ha egyáltalán ebbe beleszólhat, a szanálás közelébe sem, mert azonnal menesztenék az igazgatóságát a menedzsmentnek tehát teljes mandátummal kell rendelkeznie a bank helyreállítására, ha csak alapvető hibákat, illetve jogszabálysértéseket nem követtek el. A felügyelő hatósággal való párbeszéd folyamatos kell, hogy legyen, de a bank megmentésének kemény munkáját és az erre alkalmazható eszközök közti válogatást, illetve a stratégia kialakítását a menedzsmentre kell hagyni. Eh, a Bélinnel kapcsolatban világosan kell fogalmazni. Eh, a hatóságoknak eh, oda kell figyelniük arra, hogy levonják a tanulságokat az amerikai modellből, amikor eldöntötték, vagy úgy döntöttek, hogy nem életképes egy bank le kell írni a tőkét, és egy eh, áthidaló intézményre is eh, szükség lehet. Eh, a szanáláskor a bail a legfontosabb téma. Általában a bankok a bail támogatják, ez kicsit furcsának tűnhet, de az oka ennek egyszerű, mert a bail-in lehetővé teszi a bank balance sheetje számára, hogy saját magát rendezze, mégpedig új kötelezettségek bailing-inje révén Egyre okosabbak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a bail-in hogyan kell, hogy működjön. Egy konkrét bail-in eszköz ideális esetben oly módon lesz meghatározva, hogy mindenki tudja, hogy milyen eszközök alkalmasak bail vagy nem. Ha nem, akkor a bizonytalanság lesz az úr hogyha a kötelezettségek, a liability közül egyre több lesz a bélénezhető, akkor további rendszerhatásokat érünk el a systemic liability-ket nem szabad figyelembe venni, például a rövid lejáratú, kevesebb mint három hónapos eszközöket, vagy a derivatíveket, illetve akár a nagy betéteket is figyelembe kell, figyelmen kívül kell hagyni. El kell határozni, hogy mi az igazi bail-in class a liability között. a világos megfogalmazásnak az is az egyik velejáró pozitívuma, hogy a befektetők felkészülhetnek a szabályokra a bail-in lehetőségét konszolidált és risk-weighted alapon kell megakadályoznia, mondjuk 9-10% tőke, 5-10%-os bail-in az üzleti modell től függően. Ebben az esetben a bank mérlege rendkívül erőteljes lesz. Valójában 15-20 os implicit capital jellemző a bankokra, ami alkalmas a feladatok megoldására. Amikor egy új Bélin rendszert kialakítunk, akkor természetesen oda kell figyelnünk a finanszírozó piacra is, és oda kell figyelni, hogy milyen állapotban van a tőkepiac. Nem szabad olyan időben bevezetni ezeket a szabályokat és rendszereket, amikor a piac arra nem képes, nem készült fel. A legfontosabb tehát a mi szempontunkból az, hogy az egyszerűséget kell megőr, megőrizni, a triggerekhez harmonizálni kell a triggereket, és egy konkrét bail-in class-t kell létrehozni. Amennyiben ez a rendelet létrejön, akkor ki tudjuk alakítani a megfelelő bankolás gyakorlatot. Um, Köszönjük szépen. A képviselők nem jelezték szándékukat, hogy szót kérnének az árnyék jelentéstevők, hogy valaki Filip, ön az első hozzászóló. Klausen úrhoz intézem a kérdésem. El tudná mondani, hogy a különféle eszközöknél miért mondja azt, hogy e bizonyos eszközök nem alkalmasak a Bélin alkalmazására? Igen, ez, ez egy egyszerű kérdés, szerintem rögtön térjünk is rá. Ahogy mondtam, Dolgoztunk az eszközzel, tehát kiokosodtunk. Most már egyértelmű, hogy az összes kötelezettség vagy így, vagy úgy rendszer szintű, vagy hosszú, vagy rövid távú, de rendszer szintű. A vállalati szektort nál nem szeretnénk, hogyha elvesztenék a betéteiket. Tehát, hogyha hogyha a rendszer szintű a kockázat, akkor ez súlyos. Van egy különleges osztály, ez a bizonyos Bélin osztály, akkor ugye a beruházó, aki megveszi, tudja, hogy a kockázat fennáll, tehát kockázati tőkét tesz félre ennek a kockázatnak a fedezésére. E, intézmények, e, kölcsönös pénzalapok, illetve nyugdíj alapok valószínűleg félretesznek kockázati tőkét, hogy elkerüljék a rendszer szintű kockázatot. Wolf, a kérdésemet részben meg is válaszolták, azt szerettem volna tudni, ugye védeni akarjuk az adófizetőt, de hogyha például nyugdíjalapokat érintenek ezek az eszközök, akkor ugye előbb-utóbb nekünk kell valahol kifizetni a számlát. Hogyan tudjuk ezt elkerülni? Igen, tehát amikor eltűnt a tőke, és hát igazából ebből, erről beszélünk szanálás során, akkor nincs, nincs semmi, mert ezért van szükség szanálásra, ezért is támogattuk a Bélin eszközt, mivel még a pénzügyi válság előtt meghatároztuk, hogy mely eszközök az ilyen bélines eszközök, és teljesen világos, hogy a nyugdíjalapoknak mindenkinek be kell fektetni, kockázatot kell vállalni, de így tudják majd számszerűsíteni a kockázatukat, és így tesznek félre kockázati Hogyha ez nem működik, akkor természetesen váratlan veszteségekkel kell számolniuk. Elnök bevágnék, mert ez az, azt a területet érinti, amit én is akartam, vagy amiről én is akartam kérdezni. Tudják-e, hogy ezek a Bailin eszközök milyen költségekkel járnak együtt? Mekkora a bukás esélye, ugye? És hogy végzette valaki munkát a kapcsolatban, tudják-e, hogy milyen lehetőségek vannak itt tőke szempontból például a biztosítótársaságok számára. Hiszen a probléma, amivel most szembeállnak, az az, hogy ez a tőkeáttétel az equity oldalon jelenik meg. A kérdés, hogy ezek az eszközök elegek ar- arra, hogy a biztosítótársaságok pénzintetek befektessenek ezzel kapcsolatban. Tervezik-e, hogy legyen -e ezen eszközök között egyfajta hierarchia rendszer, ahogy ön is elmondta, hogy egyszerű legyen, mi se szeretnénk túl sok szintet, bár láttam már sajtóbeszámolókat arról, amelyek arról szóltak, hogy ezeket ugye egy listába veszik. A kevésbé profi befektető aztán a végén ott maradhat valamivel, ami lényegesen veszélyesebb, mint amit gondoltak. De engem ez aggaszt főleg, és ez Wolf kérdését vitte tovább egy kicsit, nem tudom, hogy valaki tudna erre válaszolni. Igen, lennének nekem megérzésem ezzel kapcsolatban. Igaz, hogy ez költségekkel jár együtt, hogyha azt gondoljuk, hogy itt két billió eurós tökéből indulunk ki, ez meglehetősen jó becslésnek tűnik, ez ugye 2000 milliárd lenne, és akkor végére nekem még két millió kérdés, hogy van-e ennyi tőke, áll-e rendelkezésre ennyi tőke. Szerintünk igen, hogyha ezt kellően átláthatóan csinálják. Készültek becslések, ezek 42-80 bázispont között vannak, tehát komoly költség ez a bankágazat és a társadalom számára a, annak oka, hogy miért nem magasabb itt a költség, az az, hogy a bukás után ugye 9-10 százalékos egyes tiltőkét, illetve még 9-10 százalék kettes tértőkét láthatunk. Tehát ez összességében egy 12-14 százalék körül állna meg lehet, hogy itt akkor leírásokra lesz szükség, de amiről most beszélünk, az már lehet, hogy leírásra került. A nagy bankbukások a válság során az, az volt igazából a veszteség, az új bail tőkét új tőkeként megőriznénk a bankok számára. Mm-hmm az, hogy több réteg eh, legyen, több szint legyen szerintünk, az nem szükséges, hiszen hogyha itt különböző szinteket veszünk, akkor az eh, túl bonyolult lesz egy szanálás során. Szerintem meg kellene határoznunk ezt az egészet egy eszközben, és eh, fokozatos bevezetésre lenne szükség, hiszen a két billió euró nem egy olyan összeg, amit egy éjszak alatt is szeretne szedni szerintünk. Igen, köszönöm. Nos, hogy most a bankok össztőkeköltsége nőtt, vagy nem, ez nem igazán világos. Hogyha megnézzük az értékpapírosítást, akkor látható, hogy a spread az lényegesen nagyobb, hogyha különböző szinteket alkalmazunk. Éppen ezért, hogyha plusz típusokat vezetünk be, az lehet, hogy csökkenti az ösztéke költséget. Ha megnézzük a hivatalos kamatköltségeket, akkor látható, hogy a hivatalos kamatok jelentősen magasak, de a nem hivatalosak nem annyira, hiszen lefelé mutató lehetőségeket látunk ebben, pedig felfelé mutatókat de nehéz és veszélyes, hogyha csak a kamatokat vesszük névértéken. Amiről nem beszéltünk, az az, hogy milyen mértékben várjuk azt, hogy a irányelv az alaptőkébe és a beillő adósságba belenyúl. Ahogy Plazen úr is elmondta, itt óvatosan kell eljárni, ezt az egészet nagyon is át kell vitatni, hogy a már nevezett dolgokkal mi legyen. Nehéz ezt a kérdést a bankok elé állítani. A nyugdíjalapok kérdését illeti ők fektetnek ugyan kockázatos dolgokba, így a bail-in adóság nem teljesen új kockázati formát jelenít meg, az értékpapírokhoz részvényekhez áll közel valahogy ez a kockázat. Először, és nézzük először a költségeket. Világos, hogy egy olyan bank, amely tőke szempontból erősebb, tehát megvan a tőke követelmények megfelelés, még valami bailinre is számíthat. Itt a költség alacsonyabb, mivel alacsonyabb a kockázat. De itt nem csak equity-ről, hanem a bail tőkéről is beszélünk. Én úgy gondolom, hogy lesz ennek valami társadalmi költsége mégiscsak. A bail könnyen felhasználható, hogyha ez előkészítésre került, hogyha tudjuk, hogy mit kell tenni, és hogy egy intézmény van, de nehezebb a helyzet, hogyha rendszer szinten beszélünk erről. Klausen úr érintette ezt, kell, hogy legyenek kivételek különböző békeformákra, kell, hogy legyenek bizonyos intézmények, de a mailin eszköz rendszerszerű válság során történő felhasználása azért nehézkesebb, és nem is az, hogy megvalósítható ezért is kell átgondolni az egyes intézményeket, illetve a rendszerszerű válságot, a rendszerszerű válság során a kormányzatok, kormányzati beavatkozások és azokkal kapcsolatos eljárás szükséges. Hanem, és Ala és Félip szeretnének még, de hogyha most szeretné becsatlakozni a kérdésekbe, akkor tessék. Köszönöm. Igen. Köszönöm. Nem akarok itt konfliktust szítani, de mindenképpen érdekes lenne látni, hogy mik azok a pontok, eh, ahol nem értenek egyet a prezentációik alapján. Szerintem érdekes lenne erre rámutatni, mivel a konfliktusokból látható a probléma igazából. Másodszorban eh, Klausen úr említette a eh, helyreállítás mentőterveket, és a kérdés az, hogy ezeket és az nálási terveket intézményi szinten, vagy pedig csoportosan kellene horizontálisan megvalósítani. Aztán harmadsorban érintettek mindannyian egy témát, a Daily Pacific kérdését. Mindenki tudja, hogy mi a rendszerszerű kockázat, egészen addig, amíg ezt pontosan meg kellene határozni, utána az egész azért már lényegesen bonyolultabbá válik. Néha ez lehet, hogy egy intézményt érint, néha ö, lehet, hogy a szabályokat. Néha pedig, ahogy beszéltünk róla, ez a félelem ö, magasabb. Hogyha a bankok kevesebb pénzt adnak kölcsön, kevesebb kölcsön nyújtanak a bankoknak, akkor másnak kell a bankoknak ugye pénzt nyújtani. És hogyha a biztosítók társadalmat nem adnak pénzt a bankoknak a szolvencia szabályok és más egyéb szabályok miatt, akkor másoknak kell ezt természetesen megtenni. Így aztán egy másik rendszerszerű kockázat jelenik meg, ahol is a különböző intézmények, befektetők olyan időkben, amikor ö, közelít a válság, akkor ugye nem igazán szeretnének kölcsönnyújtani a bankoknak. Emlékezzünk arra, hogy a 2008-as válsággal kapcsolatban az volt a nagy probléma, hogy senki nem akarta bankoknak pénzt adni. A bankközi piac úgy, ahogy volt, befagyott. Ez mindenképpen foglalkozni kell. Most nem a Bélin eszközök ellen szólok, hiszen szerintünk, szerintem az nagyon eh, hatékony eszköz, de mindenképpen foglalkoznunk kell a történtekkel. Klausen úr említette, hogy bizonyos vezetőkét ki kellene zárni a Bélinből. Érdekes lenne kollégáitól megkérdezni, meghallgatni azt, hogy milyen tőke legyen ez. Köszönöm. Right, before we move on. Jó, még mielőtt a válaszokra megyünk tovább. Van-e bárkinek bármilyen további kérdése? Igen, Filip, amit Klausen úr mondott, hogy a rövid távú eszközöket eh, kizárjuk a bail eszközök közül, akkor eh, nem lehet, hogy ezzel a bankokat arra kényszerítjük, hogy pontosan a rövid távú eszközökbe gondolkodjanak, csak azért, hogy letörjék a költségeket. Kíváncsi vagyok, hogy milyen költségvonzata volna annak, hogyha ezt a lépést ők nem lépik meg. Jó, most óhajt hozzászólni, vagy később? Jó, szerintem szóljon hozzá, uram, most már akkor a panel tagjainak több idejük marad. Elnök asszony, köszönöm Lindgren úrhoz, intézem a kérdést. Ön volt az egyik kulcsfigurája a svéd gazdaság megmentésének. Ezt már kimondhatjuk. Akkor én magam is a parlamentben ültem, a gazdaság sajnos nem ment igazán jól, de akkor önnek köszönhetően az ön idejében legalábbis elkezdtük a, a kilábalást. Pár nappal ezelőtt olvastam önnek egy interjút, nagyon kritikusan szólt a bankunióról, és arról, hogy mi történik most jelenleg Európában. Az ön, az ön tapasztalata miatt kérdezem, hogy miért ilyen kritikus hangnemet ütött meg, és milyen alternatívái volnának, elnök. Igen, akkor azt hiszem erre helyén való most megadni a választ. Ki akar elsőként szólni? Bó, nagyon egyszerű a kérdés. A bank unió alternatívája. Úgy gondolom, hogy megfelelő időn belül kialakul a közös hozzáállás a bank unió kérdéséhez, a politikai pártomhoz azért csatlakoztam annak idején, mert Európa párti vagyok. De szerintem az európai politika csinálóknak most kellene megbeszélni a tényleges akut problémákat. Spanyolország, spanyol bankok, hogyan kell ezt a problémát kezelni? ezzel párhuzamosan talán egy strukturált dialógut, eh, dialógust tartani eh, arról, hogy hogyan építhetünk fel eh, új rendszereket, ez, ez nem produktív. De egyébként nem nagyon térnek el a nézeteink egymástól, más és más szemszögből látjuk a dolgot. A bail-in eszköz lehet jó eszköz, hiszen megerősíti a bankot, de gyakorlati szempontból Tudjuk, hogy ez bizonyos költségbe kerül a társadalomnak. Ezt se önök, se én nem tudjuk. Végezetül pedig egyetértés van köztünk érdekes módon abban, hogy egyszerű szabályozásra van szükség, átlátható, szabályozásra van szükség, és rugalmasságra van szükség, amikor rendszer szintű kockázatok esetén a kormány képes és megteheti, hogy kezelje a problémát. Ne felejtsük el, hogy nem csak nagy bankok vannak. Mi például 2008-ban még a kis befektetési bankokat is államos, államosítottuk, mert a Lehman fivérek csődje után látható volt, hogy rendszer szintű kockázattal állunk szembe. Tehát több rugalmasságra van szükség. Köszönöm szépen. Ki a következő? Köszönöm. Konkrét kérdés a csoport szinten illetve a, a kilábalás, a rendezés kapcsán ugye bankcsoport szinten kellene lépni. Komoly kételjeim vannak a tekintetben, hogy a jogi személyiségű társaságoknál ezt csoportszinten meg lehetne-e oldani. A felügyelők kollégiuma össze kell, hogy üljön ilyen válságos időszakokban. És a, a fogadó országoknak el kell fogadniuk a felügyelői kollégium által hozott ö, ö, döntéseket, különösen akkor, hogyha bankcsoportról van szó. Egyébként a a rendezési terv az több mint ezer oldalra rúg, ez rendkívül bonyolult kilenc országra kiterjedő bankcsoport esetén ez egész egyszerűen nem kivitelezhető. Különösen gondoljanak bele, hogy válság idején ezer számra kell elolvasni a szakirodalmat. Nagyon fontos lenne tehát egy erős felügyelői kollégiumot létrehozni. Aztán beszéltünk a, a rövid távú bankolás lehetőségeiről valószínű, hogy a bankok ezt a fajta tevékenységet nem fogják felkarolni. A, a rövid finanszírozás, rövid távú finanszírozás bankok számára nem egy célra vezető eszköz. Vannak rendszer szintű kötelezettségek, hogyha a bank rendelkezik, rendelkezik a pénzzel tehát a pénz tulajdonosai nem akarnak semmiféle veszteség kockázatot magukra vállalni. Tehát ezeket a, a pénzeket nem szabad hirtelen a bélin segítségével beemelni a, a bank tőkébe. Nagyon nehéz definiálni, de rájöttünk, hogyha nem ö, vesszük észre a kockázatokat, és ennek, vonat, ennek megfelelően nem teszünk félre tőkét, akkor baj van. Hogyha azonban a kockázatot észrevettük, a, a tőke puffert félre tesszük, akkor ez segít abban, hogy a rendszer kockázatot túléljük. Hát, mindenképpen a kockázatot alokálni kell, és félre kell tenni hozzá a megfelelő tőkét. Hogy működik-e vagy sem a szanálisi tervek kapcsán, annak kapcsán eszembe jut egy történet, amikor a Fed vezetője körbenézett, azt látta, hogy Tudjuk, hogy mi a baj, és tudjuk, hogy mit kéne tenni, de ez nem oldja meg a problémát. Tehát a gyakorlat mutatja meg, hogy működik-e vagy sem. adja a pénzt a bankoknak? Az új buborék kapcsán megtanulhattuk, ugye ez 2001-ben pukkant ki, hogy a reál gazdaságot nem érintette akkora válság különösebben, mert a magánháztartások átvették ezeket a rossz eh, hiteleket. 2008-ban azt, is azt reméltük, hogy eh, a bankok képesek megszabadulni a kockázataiktól, de kiderült, hogy nem, és ekkor jött a probléma. Tehát találnunk kell valami olyan tőke szintet, eh, amely révén a bankok és hitelintézetek és biztosítóintézetek nem ö, szenvednek túlzottan, és ki sikerül helyezni mondjuk a magánágazatba vagy a nyugdíjalapokba a kockázatot, és sikerül külön választani legalább a bankokat és biztosítóintézeteket ilyen szempontból. Milyen tőkére lenne szükség? Ön beszélt az arbitrage lehetőségéről. Ha a kormány azt mondta, hogy egyes típusokat védünk, más típusokat nem védünk, akkor a bankok mindjárt azokra ugranak, akik védettséget kapnak. Tehát még hogyha a rövidtávú adósságokat kivételként is kezeljük, nagyon nem mindegy, hogy milyen százalékos arányban tesszük ezt, illetve hogy hogyan osztjuk meg a bankokat egymás között. Ha a bank kockázatát nak egy részét át kanalizáljuk más intézménybe, akkor ez azonnal megfelel a rövidtávú hitelezésnek. Ön is említett egy problémát. Egyfelől szükség van szerintünk is egy szanálási alapra, de most itt az is kérdés, hogy 80 vagy 200 milliárd legyen benne, de nem ez a fő kérdés nem az a kérdés, hogy ez képes-e minden lehetséges default veszteséget fedezni, hanem inkább az a lényeges, hogy miközben az adófizető örül annak, hogy a bankok vállalnak bizonyos kockázatokat, a társadalom válláról levesznek kockázatokat, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy, hogy az adófizetőnek is van ö, kockázata, de jó, mondjuk legyen egy 80 vagy 100 milliárd tőkéjű ö, alap, de legyen maga az adófizető is biztosító, hitelbiztosító ilyen értelemben. Franke úrhoz lenne egy megjegyzésem. Azt mondja, hogy a háztartások 2001-ben át tudták vállalni a kockázatot, most meg nem. Hát én úgy látom ezt, hogy azért volt ez így, mert akkor ez nem hitelezési válság volt elsősorban, mert eh, a háztartások a magán mérlegüket rendbe tudták tenni. Ilyen volt a helyzet Spanyolországban és a 90-es években, vagy Svédországban, most meg Spanyolországban, vagy az USA-ban korábban. De veszélyes rendszer szerűen áthárítani a háztartásokra a kockázatot, mert akkor nem fognak fogyasztani, és akkor olyan kényes helyzetek adódnak, mint most. Most nem a bizottságnak akarom ezt az ünnepet mondani, de a megszorításoknak is általában ilyen ára van. Kezdünk kimenni az időből. Amiről kívánok kérdezni, Günár, kívánsz -e kérdezni valamit a szakértőinktől? Igen, azt szeretném tudni, hogy mivel nem értenek egyet abból, amit mondok, lehet, hogy túl udvarias vagyok. Ugye ott van a berlini eszköz, ami erről sok szó volt. Jó lenne tudni az utolsó körében a vitának, hogy amikor az ideiglenes állami tulajdonosság lehetőségéről beszélünk, akkor ennek mik legyenek a kritériumai? És önök szerint, ha megvannak ezek, akkor hogy kell ezt a jogalkotásba átültetni, ezt a szándékot? Önkéntes válaszadók? Azt hiszem elmondtam a felszólalásomban, hogy amikor nem működik már semmi, akkor már minden eszközt meg kell nyitni, a szanálást végző szervezetek előtt, kormányok előtt, és a, minden eszköz azt jelenti, hogy mint ahogy Svédországban is ez zajlott a 90-es években, hogy akkor át kell venni a tulajdont, és meg kell védeni a társadalmat, amennyire lehetséges, és köztes intézményekbe kell helyezni a kockázatot. Mert ha egy bank megszűnik, akkor jön egy új tulajdonos, de ez még nem megoldás. Azt akarjuk, hogy a bank regenerálódjon és újra tudjon szolgáltatást nyújtani. Ezért gondolom azt, hogy a szanálás szempontjából most az a tanulság, hogy minden tőke követelmény, minden egyéb követelmény kapcsán arra kell figyelni, hogy a bankvezető befektetéseknek nem csak a szanálásra, hanem inkább az újjá születésre, újjáépítésre kell helyezniük a végső kitekintésüket. Amennyire lehet, ezzel az eszközzel kell még időben megmenteni őket, és a hatóságoknak pedig minden eszközt meg kell ilyen helyzetben adni. Uh, yes, I... Igen, egyet tudok érteni ezzel, hogyha egy szanálási helyzet áll elő, akkor természetesen pénzre, kávéra van szükség. A Bailey nem ad pénzt, kiad pénzt. Lehet a kormány, lehet ez egy kormányzati garancia, ami segít a mm, pénzszerzésben, de bizonyos szempontból az, hogy egy ideiglenes állami tulajdonba kerül a dolog, az nem feltétlenül megoldás, abból nem kerülünk ki a nehézségből. Lehet ez szükséges, de nem vagyok sem megoldás. A kérdés az, hogy lehetne egy visszaállási záradék, hogyha a rendszer mégiscsak jobban alakul, mint, te, mint várható volt, akkor mégiscsak az adófizető visszakapja a pénzét hogyha megnézik a Hyporeal Estate német ö, rossz bankot, akkor ö, látható, hogyha hogy a, ö, itt összegyűjtik ö, a nehézségeket, az adósságokat, akkor az új bank, az áthidaló bank fizeti vissza annyira, amennyire lehetséges ezeket a adósságokat. Tehát ezt az áradékot is figyelembe kellene venni, ezt a Clovex áradékot az a jó bank, rossz bank megoldás lehet jó olyankor, amikor ugye ideiglenesen állami kézbe kerül a bank, akkor ez nem vett fel ilyen problémákat sem Svédországban, sem Írországban. Ezért lehetett talán az, hogy az USA visszavonta az eredeti javaslatát, hogy ilyen toxikus vagyontárgyakat, rossz adósságot vegyenek. Hogyha előáll egy ilyen helyzet, akkor látszik, hogy bizalomválsággal is együtt jár ez, és ez a bank mérlegét is befolyásolja, hiszen kevésbé szándékozik, kevésbé hajlandó nyújtani hitelt azoknak, azok embereknek, akiknek ez kell. Tehát értékelni kell a mérleget, amely látható tesz, hogy vannak-e tőke problémák, tőke nehézségek, ahhoz, hogy ne legyen hitelválság értékelni kell a ö, például az államkötvényeket a adott értéken, nem pedig a javasolt értéken. Meg kell nézni, meg kell vizsgálni ezt a helyzetet. Ez több szempontból lehet jó, jó lehet az ország hitelezés szempontjából is. Meg kell nézni tehát, hogy mi a helyzet, és tökét kell kérni, hogyha amennyiben a magán tőke nem kerül be, hogy állami tőkét kell beinjektálni, akkor is van esély arra, hogy visszakerüljön a pénz. Elnök, köszönöm. Nagyon érdekes volt ez, és örülök, hogy volt lehetőség több kérdés feltételre, a válaszadásra, és így tovább. Hogyha lennének további kommentárjaik, azokat örömmel vennénk írásban is, és ezeket természetesen a képviselőkhöz is eljutatjuk. Itt az idő, hogy térjünk rá a második panelre, amely ö, szanálási, ö, finanszírozási forrásokat ö, ö, tartalmaz, ennél rossz és már vannak ö, körünkben. Danielhez fordulok először, és vagy Mário szeretne először, nem tudom. Reméltem, hogy Mário lesz az első, majd szerettem volna kritizálni, de hát mindegy, most már így sült el a dolog. El kell ismernem, egy kicsit zavarban vagyok az előző eszmecsere után, amit most hallgattam végig. Különösen a szó, hogy rendszer szintű, szisztemikus. Mit jelent ez, hogy rendszer szintű? Látom, hogy ez mit jelent nemzeti szinten, de e, az EU szintjén úgy gondolom, hogy ez valami másra vonatkozik. Tehát, hogyha az ember szanálásról beszél, akkor itt a kulcskérdés az, hogy miféle keretben gondolkodunk. Az egyik az, amelyik esetleg nemzeti felelősségen nyugszik, a másik az önök területe, az euró területe, vagy netán ez a bizonyos bankunió? Ugye számos bank van, vagy bankcsoport van, amelyek nemzeti szinten rendszer szintűnek minősülnének, azonban feltételezem, hogy az EU szintjén ezek már nem számítanak rendszer szintnek. Vegyük a spanyol ö, vegyük a spanyol példát. A Cajas például Spanyolországban rendszer szintű kockázat, hiszen a spanyol, kockáz, a spanyol kormány számára potenciálisan nagy kockázatot jelent. Hogyha az európai rendszerbe integráljuk, akkor nagy rést ütne, de hát mondjuk ezt nem vehetjük az eurozónán belül rendszer szintű kockázatnak. Tehát nekem az a gondolatom, hogy minél magasabb szinten van a piac, illetve a, a szanással foglalkozó hatóság, annál inkább vagyunk képesek a szanálási konstrukciók alkalmazására, illetve a bélin alkalmazására, amikor a hitelezőket vonjuk be. De facto van itten egy politikai kockázat is. Spanyolországban és más tagállamokban is láttuk ezt. Azt mondta valaki, hogyha a bail-in eszközök segítenek a beruházási alapoknak, akkor a kormány egyszerűen azt mondhatja, hogy jobb zsebből bal zsebbe tesszük át a pénzt. Vagy nem adom a banknak a pénzemet, mondja az állam, mert hiszen ki kell mentenem a nyugdíjalapot. Tehát az állami szektornak adunk-e pénzt? E, akkor tulajdonképpen e, az állam tartja a kezét ezeken a bélin eszközöken. Azonban nemzeti szinten nagyon nehéz elkerülni egy olyan helyzetet, amikor a nemzeti bankok által kibocsátott bélin eszközöket leginkább e, nemzeti intézmények tartják maguknál, vagy akár a lakossági befektetők. Ezt ugyancsak láttuk Spanyolország esetében, illetve más országok esetében. Hogyha az európai megközelítést alkalmazzuk, hogyha biztosítani tudjuk, hogy a bail-in eszközök minél inkább sokfélék, diverzifikáltak, tehát egyfajta eszközportfóliót tudunk kialakítani, akkor hogyha a legrosszabb helyzet következik be, akkor igen, lesz mondjuk lesz hatása, azonban a kockázatot, hogy úgy mondjam, porlasztjuk egy, egy meglehetősen széles körre. Tehát addig, amíg megvannak a nemzeti szanálási hatóságok, illetve ezeknek a nemzeti finanszírozása, addig nagyobb számban kerülnek elő válságok, amelyeket rendszer szintűnek minősítünk egyértelmű, hogyha rendszer szintű bankválság alakul ki, akkor általában a gazdaság nagyon rosszul működik, e, és az állampolgárnak is e, problémái vannak. Ugye, hogyha, e, hogyha nem működik a gazdaság, nem működnek a bankok, az állam sem tud adókat beszedni, úgyhogy ez előbb-utóbb nagyon kellemetlen helyzetté fokozódik, akkor kialakulnak a nemzeti szanálási alapok, ezeket azonban külföldről kell feltölteni. Visszatérek a kulcskérdéshez, hogyha például szanálási eszközöket, hatóságokat vagy hatásköröket terveznek. Azt mondom, hogy a, kilenc, a, a kis intézményeken kívül meg, meg kell határoznunk azt, hogy az európai szinten, az eurozónán belül gondolkodunk, vagy nagyobb körben. Hiszen európai szinten a magnitúdó, a nagyságrend sokkal nagyobb, mint nemzeti szinteken. Ennek, ennek megfelelően kell megtervezni és létrehozni a bail-in eszközöket. Tehát jelentős eltérések mutatkoznak a nemzeti és európai szint között. Itt meg is állok. Köszönöm, lehet, hogy Máriót meg tudja kritizálni majd később, most megadom a szót Máriónak. Köszönöm, és köszöntök mindenkit. Köszönöm a meghívást, és három mondani valóm lenne. Az egyik az általános képpel kapcsolatos, a szanálási rendszer kapcsán örülök annak, hogy Hök már előadó úr is kiemelte, hogy ez egy nagyon fontos része annak, amit csinálunk, nagyon egyetértek, de azért ahhoz ragaszkodom, hogy ezt nem lehet külön vizsgálni. Meg kell nézni a szanálási javaslatainkat, és amelyek itt le vannak írva, és amelyeket a napokban vizetünk meg, mert nagyon sok összefüggés van a szintek között, nem csak a legmagasabb szinten, hanem minden szinten, a részletek szintjén is, és ez minden szempontból fontos, a bankunió a felügyelőhatóság szempontjából is, és nem mindegy, hogy ezekről mit mondunk. Például a berlini eszközt ugye említette, ez is ebbe a hálózatrendszerbe tartozik. Az összes elképzelés, a zonálási alap, a DJA koncepciója, ezek közel állnak egymáshoz. Két Három fontos aspektust aláhúznék. A harmonizált szabályok szempontjából nagyon fontos, hogy ha van is harmonizáció, legyünk rugalmasak, és lehessen válogatni a különböző eszközökből, mert nagyon különbözőek a tagállami helyzetek. Ugyanakkor az is fontos, hogy a szabályok viszont egységesek legyenek, mert ez az, ami visszaállítja a bizalmat az európai bankszektor iránt, és segíthet már ez önmagában a piac fragmentációjának elkerülésében is, és a bankok és az államok viszonyának rendezésében. Az ex ante finanszírozásról pedig, megint csak Hökmárk úrnak mondom, válság esetén felmerül, hogy legyen -e ilyen, vagy ne legyen ilyen egyáltalán. Szerintem az egy százalékos javaslat, amit mi fogalmaztunk meg, körültekintő, ahhoz, hogy értsük, hogy egyáltalán milyennek a háttere, az 1% háttere, meg kell érteni azt, amit az első pontban mondtam. Az 1% az nem hitel, hanem más típusú eszköz. Az eszközökhöz való hozzáférés esélye, és az további eszközökhöz való hozzáférés esélye. Ilyen további eszköz a bail-in, Örülök annak, hogy ma délelőtt többen is elmondták, és egy hangúan úgy tűnik, hogy ezzel értenek a kollégák, hogy ilyenre szükség van, de felmerül Bélinnel kapcsolatban persze a kérdés, hogy célzott vagy általános Bélin rendszert alkalmazunk, ez már egy további kérdés, a Likanen jelentés foglalkozik ezzel, és volt, aki azt mondta, hogy a bizottsággal ért egyet, amely ugye az általános bélint próbálja bevezetni, és felmerült a bélinnel kapcsolatban az is, hogy ki legyen, aki megvásárolja az adósságot, piaci megoldást keresünk-e, vagy más jellegűt. Nekem tetszett Franke úr megjegyzése, azt mondta, hogy ne felejtsük el a bail az tulajdonképpen egy részvénynek az őse, ebből kilőhet egy share. Ebben a vitában, ha javaslatban ez nem is hangzik el, érdemes hangsúlyozni, amit Hökmárk előadó úr is mondott egyébként, meg többen is ebben a teremben ma délelőtt, hogy a ideiglenes állami tulajdon kérdése tiszta legyen mindenkinek tudni kell, hogy mi a tét. Ugye vannak célok, elvek, amelyeket szeretnénk megvalósítani, és van a gyakorlás, amely, gyakorlat, amely viszont bizonyos kompromisszumokra kényszerít. Ebben az erőtérben kell olyan egyensúlyt teremteni, hogy ne tegyünk semmi olyat, amely a, a, a valóságot lehetetlenné teszi, vagy pedig új valóságot hoz létre tehát finoman navigál. Itt van pont most az ideje annak, hogy ezt az egyensúlyt megkeressük. És még valami, tudom, hogy erről is vitatkoznak, hogy a kölcsönös hitelezés semmit kezdjünk, mint elképzeléssel. Hallgattam az érveléseket, erről még nem tudok érvényeset mondani. Úgy gondolom azonban, hogy ez az új jogalkotási javaslat jó irányba terelheti Európa szekerét, és jó lenne, hogyha lenne köztünk valaki, aki 20 év múlva ide majd visszajön, és akkor hát visszatekintve tudja értékelni, hogy mi mit gondoltunk, és hogy igazunk volt-e de szerintem, ha merhetek jósolni, ez a jogalkotás jó irányba mutat, de önmagában nem lesz elegendő, és a bizottságnak igaza van abban is, hogy további jogalkotásra is szükség van, és ezeket csomagként kell megvalósítani. Right. Köszönöm. Ki szeretne kérdést feltenni? Filip, természetesen más valaki? Filip, tessék. Daniel Gross szavaihoz lenne a kommentárom teljes mértékben egyetértek azzal, hogy kiterjesztjük, és európai szintű szanálási terv segítene a kockázatok kezelésében. Ami az anyagában szerepel azonban, az, hogy ez csak akkor működik, ha van egy fiskális backstop, tehát az ESM. Ez egyfajta összegyűjtött és megosztott kockázat, kezelés, az egyhangos szavazás ezzel kapcsolatban nem akadály, különösen válságsújtotta időkben. Tehát lehet, működhet egy egyhangú döntés ilyen helyzetben sokat beszélünk ugye a demokratikus elszámoltathatóságról és hasonlókról, itt azonban fiskális kockázatot vállalunk az európai adófizető szemszögéből. Hogy tudunk itt biztosítani valami ö, demokratikus fiskális visszalépési lehetőséget? Aztán nagyon mondott azzal kapcsolatban, lenne még megjegyzésem, úgy hangzott, mint a főnök azt mondta volna, hogy lesz ilyen most már megkérdőjelezik? Aztán most felteszem azt a kérdést, amit még az első panelre kapcsolatban akartam feltenni, hogy akarnak válaszolni, hogy meglátják. Tehát most a szanálásról beszélünk, az a téma, tehát hogy ha már ilyen nagy kockázatok merültek fel, akkor lehetnek -e ezekből bizonyos közhasznú közjavak van. Lehet ebből valami közmű alapszolgáltatásnak minősülhet ez? Azt hiszem, hogy van időnk arra, hogy bevárjuk a kérdésekre kapott válaszokat, aztán megyünk tovább. Philip Lambernek válaszolok az eurokraták általában prudensek, e, és a kollégium döntés ele, döntése előtt nem mondunk semmit. A, a bizottságnak az alapelve a kollegial, kollegialitás, e, tehát a kollégiumon belül zajlanak a viták. Nem kell beleolvasni semmi többet ebbe a dologba. A Likanen e, jelentést valóban üdvözöltük, üdvözölte Barnier biztos is. A közművekkel kapcsolatban igen, valóban van egy elképzelés, ami újra felszínre bukkant már egy ideje. A Likanen jelentés, ha jól láttam, igen, az is hivatkozik erre, valahol van benne egy bekezdés erről. Ki kéne mondanunk valamit. Európában speaker mikrofonja kikapcsolódott. Ismétlem. A köz, kö, a, a, a, a, a rendszer, ez a, ez a közhasznú rendszer, a fizetési rendszer az Eh, az Európai Unióban létezik egy irányelv a, a dolgok rendel, rendezésének véglegességről szóló eh, eh, irányelv. Kérdés, hogy ez az irányelv önmagában véve elégséges-e, vagy a biztonság kedvéért külön kéne kezelnünk ezeket a dolgokat. A, a helyreállítás, illetve szanálás kérdésénél ezt a ezt a pontot mindenképpen kiemelten kezeljük, jelezzük. A demokratikus ö, ö, ö, előzmény az ESM-hez. Szerintem ez a stabilitási mechanizmus sokkal kevésbé vagy ritkábban lesz szükséges, mint a többiek. Az ESM mindaddig, amíg ezt a nemzeti adófizetők fizetik, tulajdonképpen E, e, e, e tekintetben nem lehet demokratikusan az előzményeket meghatározni. Lehetséges, hogy ez, ez közösen is finanszírozható, finanszírozható, de ez a jövő zenéje. Úgy gondolom, hogy a jelen pillanatban ez még nemzeti szinten marad, mind addig, amíg nincs lehetőségünk arra, hogy felépítsünk valami igen jelentős méretű pénzalapot. Um, on the payment system a fizetési rendszerrel kapcsolatban. Márióval értek egyet. Kikapcsolódott a mikrofon. E tekintetben Márióval egyet értek. E, ez egy közalkalmazás? E, a target rendszernél is ezt láttuk. Uh, Philip wanted to borrow somebody from the previous panel. Um, yes. Van-e kérdés a panelhez? A nemzeti vagy európai szint kapcsán kérdezem. Miért nem alkalmazzuk itt is a szubszidiaritás elvét? Ez a felszólalók szájából is elhangzott már vannak biztonsági hálók, különféle bankcsoportokon belül és bizonyos országok vonatkozásában, tehát az ilyen banki szövetségeket arra kéne bátorítani, hogy használják a biztonsági hálót, mert hiszen az, az alapszintű problémákat ilyen formán a biztonsági hálón belül lehet tartani. Persze aztán felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk szétbogozni a bankokat, és a nemzeti a kormányokat. Tehát ha maradunk egy tipikus nemzeti szintű rendszernél, ott továbbra is nagyon szoros az együttműködés az állam és a bankok között. Én azt mondanám, hogy legyen több magánjellegű biztonsági háló regionális vagy nemzeti szinten, és hogyha a regionális szint nem elégséges, akkor jöhet be egyfajta ilyen szupraszintű rendszer, az európai szintű rendszer, amely fedezetet nyújthatna. Elnök, van-e még valaki hozzászóló? Egy észrevétel általánosságban számomra tiszta, hogy Európában voltak nagyon jól működő univerzális bankok, ezek nagyon szépen túlélték a válságot, tehát az, hogy szétválasztjuk őket, vagy biztonsági hálót csinálunk. Ennek nem látom a szükségét. Persze mindent kontextusba kell szemlélnünk. Vannak bankok, amelyeknek az implicit tőkéje több mint 20 százalék. Ez a válság előtt 4 százalékon mozgott, úgyhogy jelentősen több. Azonban ne felejtsük el, hogy az ügyfelek is változnak, állandóan változik az ügyfél összetétel, illetve a technológia is. Immár elektronikus alapon történik a számlázás, <clears throat> aztán a hiteleknek a, a biztosítéka, a, ez az egész rendszer rendkívül szorosan kapcsolódik össze. A biztonsági hálózat szerintem E, e, nem biztos, hogy célra vezető. A, az a lényeg, hogy az ügyfelek e, minél könnyebben, praktikusabban végezhessék el a műveleteiket elektronikus úton, stb. Tehát a, a bankokat menteni kell akkor, amikor beüt a válság, ezért is ülünk most itt. Tehát a banknak tovább kell működnie, még akkor is, hogyha tőkeveszteségei voltak. Köszönöm szépen. Eliza, parancsolj. Köszönöm a szót. Szeretném szakértőink véleményét hallani az ESM-ről. Arról hogy hogyan működik majd az ESM normális időszakban, és nem válságos időszakban, amennyiben ott az egyhangú szavazás feltétel lesz az egyes bankok kapcsán. És a rekapitalizáció vagy a szanálás fázisában mi lesz a feladata, hogy fog működni ugyanebben a témában. Az ESM önök szerint legyen a nemzeti kimentő alapok összessége az egész hálózatnak egyfajta feje, vagy külön működjön. És a szanálási alapkérdésében pedig úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos az, amit Mario Nava Levanama mondott, hogy mindent ki kell békíteni, össze kell egyeztetni egymással, ami most külön vonalakon zajlik. Egy kicsit furcsa most, hogy az irányelvben nagyon kevés korlátozás vonatkozik arra, hogy az egyes országoknak mennyi lehetősége lesz a saját megmentési vagy szanálási alapjaik eh, létrehozására. Erről nincs szó. Márpedig ezt a szempontot ki kell békíteni azzal a céllal, hogy lesz majd egy egységes szanálási alap. Nem tudom, hogy a parlament ki tudja tölteni ezt az űrt. Aztán azzal is gondom van, hogy amikor a felügyelő kollégiumáról beszélünk, és az eurózón esetében ugye a központi bankról, a két testület viszonya különösen intervenciók tekintetében nem eléggé tisztázott, mert intervenciós lehetősége van mindkettőnek, és ráadásul az otthoni ö, ö, szanálási hatóságoknak is van ö, működési kompetenciája. Hogyan lehet ezeket a fázisokat úgy kibékíteni egymással, hogy a nemzeti szanáló hatóságok és a felügyelő szanáló alapot kezelő hatóság ne kerüljenek egymással összeütközésbe. Hogyan lehet tehát a két fázis közötti rugalmas átmenetet megteremteni? Aztán a DGS is érdekel. A parlament világosan leszögezte, hogy külön akarja a hitelgarancia alapokat tartani a szanállási alapoktól. Ezt továbbra is így gondoljuk. Már csak azért is, mert a DGF szerintünk nem szabad, hogy részt vegyen a Bailin eljárásban. Mert ha ez megtörténne, ha jól értem, akkor a DGS gyakorlatilag kétszer fizet, a szanálási fázisban és a garancia hitelnyújtás időszakában is, ha csőd eljárásra kerülne sor. Tehát a működés egyelőre számomra nem világos, hogy a DGF kettős felelőssége most megfogalmazódik-e, vagy sem. Talán ebben a bizottság lenne illetékes, hogy választ adjam. Mário, kívánsz válaszolni? Több választ összevonnék. Köszönöm a kérdéseket. Kihallottam világosan azt, hogy a parlament véleménye mi. Ugye a, a világos külön választása DGF és a szanálási alapoknak – de ugye most a vita egybefonódik a két témáról, mert ö, ö, végül is indokolható, hogy két külön alap jöjjön létre. Végül is eredeti javaslatunkban is voltak garanciák arra vonatkozóan, hogy a DGS-nek ne kelljen kétszer fizetnie, de látom, hogy ezt önök még fontosabbnak tartják, még nálunk is. Tehát, hogyha külön is akarjuk választani az alapokat, és két alap lesz, de ez nem jelenti azt, hogy ezekről külön kéne vitázni, mert a két dolog nagyon összefügg, nagyon szorosan összefonódik. Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy túlzottan csekélyek azok a korlátozások a bizottsági javaslatban a nemzeti szemállási alapokra vonatkozóan, amelyeket olvashatnak. Szerintem elsősorban a harmonizált szabályokkal lehet elkerülni a piac fragmentálódását, és külön kell választani az állam és a bankszférát erősebben, mint ez volt. Hökmark úr kérdésére Franke úr válasza után még én is mondanék valamit. Ugye a szubszidiaritás kérdése is felmerül itt. Vagyis az, hogy egyes bankokat teljesen kivegyünk a körből, és melyeket és milyen alapon. Nem volt számomra teljesen világos, hogy mit is kérdezett. Szerintem egy jól harmonizált rendszer, és e fölött még külön egységes szabályok nem zárják ki egymást, a kivételezés mindig bonyolult helyzeteket szül. Daniel? És aztán Bó. Igen. Mindig is van különbség bank és a hitelintézet között. Vannak példák erre a Raiffeisen Bank, a Rabobank Hollandiában, amelynek sok albankja van, de mégis egy hitelintézetnek minősülnek felügyeleti szempontból, hiszen jót állnak egymással a Sparkassen, a német takarékpénztárakat szintén egy egységként kezeljük felügyeleti szempontból. Tehát nem minden egyes takarékpénztár külön kockázat, hanem egy nagy kockázat az egész, és úgy gondolom, hogy ezt a konkrét témát így lehetne kezelni, ha nem is könnyen, de legalábbis a koncepció szintjén. Ami a szubszidiaritást és a nemzeti szanálási alapokat illeti az EKB felelősségét. Igazából én nem látom, hogy ezek a dolgok hogy állnak össze, hogy függnek össze nem látok egy olyan stabil rendszert, ahol a felügyeletért, a bezárásért az LKB e felelős, és a nemzeti alapok kell azonban, hogy fizessenek. Ez nem tartható, és szerintem nincs is értelme sok szempontból. Éppen ezért, ha úgy nézzük a takar- német takarékpénztárakat, ahogy mondtam, ennek úgy van akkor jelentősége, hogy a bankokért a felelősséget ugye feljebb toltuk, és hogyha valami történik, valami félre megy, akkor a fiskális felelősség feljebb csúszott eurozóna szintre például. Még két rövid megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy gondolkodnak a rendszerben úgy, hogy ahogy Mário is mondta, lehet, hogy a DGS rendszerek lehetnének a szanálási alapok a kis, van kiskereskedelmi részét illetően, és lehetne más, egy másik a bank egyéb részeit illetően. Általánosságban az FTS azonban nem szabadna, hogy, hogy ezt elfeledjük, hiszen ez különböző egyedi kockázatokat vethet fel. Itt különböző ilyen egyedi kockázatokról beszélünk. Van például egy bank, amelynek az egész írbankrendszernél nagyobb ez az értéke. Szóval nem... Az ESM szerintem egyfajta tartalék visszalépési lehetőség lenne. Ott nem vásárol be a bankokba igazából, de valójában ugyanaz lenne a feladata, mint a nemzeti költségvetéseknek olyan esetekben, hogyha a nemzeti szanálási rendszerek vagy a DGS rendszereknek nincs elég finanszírozási lehetőséget ez a helyzet. Többen jelentkeztek, hogy kérdéseket szeretnék feltenni. Először Bauhoz fordulnék még, hogy bizonyos dolgokra válaszoljon. Daniel és Mario pánelével foglalkozunk, nem a korábbival röviden válaszoljunk, kérem, mikrofonba. Microphone. Microphone. Oh, sorry. There are examples where... Vannak példák, amikor mind az FTC és a szabályok hiánya alapján nehéz lett volna arra, hogy a fektetési alapokat biztosítékként használjuk fel, és kisegítsük a szolvens bankokat ezzel ezt át lehetne mondani. Köszönöm. Igen. Uh, Antelin és Péter Szímen és Gunnar következnek majd. Antelin, uh, tessék. Igen. Nagyon köszönöm. Úgy gondolom, hogy a nemzeti kockázatokat nemzeti alapokkal is kell lefedni. Határokon átnyúló problémákhoz, határokon átnyúló mechanizmusokra is van szükség. következő kérdésem lenne, ezt a vitát nem csak itt folytatjuk le, hanem az USA-ban is ahol is rendszer szempontból jelentős vállalkozások, pénzintézetek lehetnek, illetve különböző más kisebbek is, amelyek csak nemzeti szinten lépnek fel. Tehát felmerül itt az egyenlő játéktér kérdése is. Kérdés, hogy hogy kezeljük ezt a témát, és hogy járunk el a határokon átnyúló kockázatok vonatkozásában hogyha van railing, akkor kell legyen bailout, és hogyha európai szinten megnézzük ezt, akkor tényleg ott is kell, hogy legyen valami bailout. Igen, az utolsó megjegyzéshez kapcsolódóan, amikor a parlamentben a depozit garancia rendszert készítettük elő, akkor ugye a, a mértékek mentén jártunk el. Úgy gondoltuk, hogy ez a téma lehetővé tenné azt, hogy a depozitgarancia rendszer belül is végezzünk szanálást. Kérdés, hogy itt most tényleg a nagybankok számára külön megoldásra van-e szükség olyanok esetében, amelyeket sem megmenteni, sem betéteiket segíteni nem kell. Nos, nemzeti szinten megvan ez a szabadság, a JAV rendszertől az intézménybiztosítási rendszer felé mozduljunk el. E tekintetben parlamentként szerintem adtunk a nemzetállamoknak lehetőséget arra, hogy fel tudjanak lépni, és hogy a kis és közepes bankok számára megoldásokat találjanak a német takarékpénztára kockázatát illető lenne még egy megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy hiba lenne a szövetkezeti bankokkal hasonlóan, bankhoz hasonlóan ezeket a takarékpénztárakat is egy blokként kezelni, hiszen nagyon gyakran azt mutatja, hogy ez nem így van. A Volksbankok és a takarékpénztárak igenis különböznek, nagyon regionális alapon járnak el, regionális elven, nincs verseny, állandó ellenőrzések vannak, és garantálják azt, hogy az egyes bank kockázata mindig alacsony maradjon, és az ellenőrzés pedig mindig magas szintű. Tehát sok apró kockázat van, ezek azonban sosem állnak össze egy nagy kockázattá, mivel hogyha egy egyedi eset előáll, úgy a rendszer nagyon gyorsan beavatkozhat. Ez a rendszer működött évtizedeken át Németországban, elnézést, hogy ezt újra felvetem, ugye gyakran felvetik ezt mások is, én pedig akkor erre mindig így reagálok. Gunnar, do you want to come in here? Or... Gunnar, valamit most akartál mondani, vagy később? Jó, akkor tessék. Nekem a finanszírozással kapcsolatban van egy meglátásom. Lehet, hogy Gross urat félreértettem, de akárhogy is definiáljuk a rendszer kockázatot, ugye van egy nemzeti perspektíva, ami a nemzeti szempontból rendszerkockázat, az azért a világgazdaságra nézve is rendszerkockázat, ha úgy tekintjük, nyilvánvalóan egy spanyol bank, vagy a görögországi viszonylatban a német bankok, illetve francia bankok esetén ez kiderült. De hogyha nemzeti finanszírozása lesz a szanálásnak, illetve van neki, és utána pedig van egy európai szanálási pénzalap, akkor ez nyilván nagyobb lesz, mint a nemzeti, de hát az eszköz is, bocsánat, a, szükség is nagyobb, hogyha arra kerül a sor. Az egyik szakértőnk mondta, hogy a szanálási rendszer mögött létezhet valami fajta biztosítási rendszer, de a végső biztosítási rendszer mégiscsak az adófizetők zsebe, és szerintem ez így van. Ezt ettől nem kell megijedni, azt kell meghatározni, hogy hogyan kell felhasználni ezeket a beavatkozási szükségességeket, szükségleteket, hogy ne kockáztassuk szükségtelenül az adófizetők pénzét világos viszonyok mentén, világos feltételekkel használjuk fel az adófizetők pénzét, mert végső soron ez, ez a feladatunk. Köszönöm. Most akkor Mario és Daniel és Frank professzor a betétgaranciával kapcsolatban akart valamit mondani, ugye Mario? Nem tudom. Köszönöm. Elnök asszony. Antonin kérdésére válaszolva, az utóbbi években nagyon nehéz megkülönböztetni a nemzeti kockázati tényezőket a határon átnyúló kockázati tényezőktől, mert olyan dolgok, amelyek korábban nagyon nemzetinek néztek ki, vagy közvetlenül, vagy közvetett módon mert mondjuk az államot magát is veszélyeztetik, végül is átcsordulnak a nemzeti határon. Tehát a nemzeti és, és határon átnyúló kockázat vonatkozásában azért vannak problémák. Három évvel ezelőtt, négy évvel ezelőtt lehet, hogy más véleményem lett volna, lett volna, lett volna esetleg egy meglátásom azzal kapcsolatban, hogy hol húzzuk meg a határokat a nemzeti és nemzetek fölötti, illetve határon átnyúló kockázat fölött. Most nem ott húznám meg, ahol akkor húznám meg, az biztos. Aztán, amit még Antonin mondott az egyenlő esélyekről, az is ül. A mi javaslatainkban önök is láthatták, hogy elismerjük azt, hogy nincsen ilyen válaszvonal, tehát az egyenlő esélyeket biztosítani kell harmonizált szabályok formájában. Ez vonatkozik a bail is. Ami a bail rendszert illeti, az általunk javasolt bail-in rendszer az egy olyan, olyan módszer, amely sokféle bank kategóriára alkalmazható. Én hallottam olyan bail-in rendszerekről is, amelyek bizonyos pénzügyi termékekre összpontosítanak, és egyes nagy bankok megmentésére tökéletesen alkalmasak, a miénk az ennél széles körülben felhasználható ugyanis a mi kiindulási pontunk az az volt, hogy ne csak az országok között biztosítsunk egyenlő esélyeket, hanem az országon belül a különböző típusú bankok között is. Ami az alapot illeti, egyetértek Hökmark előadóval, az, hogy előre megbecsüljük, vagy elhatározzuk az alap nagyságát, ez elég bonyolultnak tűnik. Ez azért is van így, mert el kell döntenünk, hogy mi a cél? A cél az, hogy csökkentsük a, szükség, a valószínűségét az alap felhasználásának, illetve hogyha használni kell, akkor minél kevesebb pénzt használjunk belőbe, belőle. Tehát nyilván ex ante az alap mérete bizonytalan ugyanakkor előfordulhatnak nagy problémák, olyan nagy problémák, amikor az alap pénze nem elég, és akkor más megoldásokon kell gondolkozni. Ez a két-három válaszom, amit, amit én adtam volna. Nem tudom, Daniel hozzá akar tenni valamit. Um, one... Először is egy megjegyzés a Margón a takarékpénztárakkal kapcsolatban nem ugyanaz, hogyha egy csoportnak alacsony kockázata van, vagy egy kockázatról beszélünk. Szerintem itt egy kockázat van, hogy most nagy vagy kicsi, az mindegy, de egy. És ha ezt jól menedzselik, akkor ebből kicsit lehet csinálni, és működik a kockázatelemzés és a finanszírozás. De a, a zonálási alap esetében mindig egy kockázatról kell beszélni. Támogatom nagyon azt, amit Mário kifejtett, nem jó a megkülönböztetés a határokon átnyúló és nemzeti kockázat között. Mert a nemzeti problémák más rendszer szintjén rendszerszerűek, és létezik ugyanakkor a dominó effektus is. Hiába van valahol kevés vagy sok helyi rendszerszerű kockázat, ha a dominó effektus beindul, akkor mindegy. Tehát én ezért is támogatom azt az érvelést, hogy európai alapra van szükség, ami ugye nem zárja ki, de mégis kevésbé valószínűvé teszi azt, hogy az egyes nemzeti felügyeletek ellenére beindul a dominó effektus. Lehet, hogy még lesz egy nagy pénzügyi válság, amely az egész eurórendszer, hát EU rendszert megrendíti, az újat is, de biztos, hogy egy ilyen magasabb szintű védelem jobb, mint a nemzeti szintű. Tehát ezért van szükség EU szintű és kemény szabályok közé ö, jobban működőben megfogalmazott ö, szanálási alapra az európai szinten egyébként könnyebb keménynek lenni, mint nemzeti szinten, mert nem annyira közvetlen a polgároktól jövő aktuális, rövidtávú nyomás. Meg lehet tenni, ez egy egyfajta nem pénzdiversifikáció, meg kockázatdiversifikáció, hanem politika diversifikáció. És ez is amellett szól, hogy Európánál legyen ez a hatáskör, mert az átalakítás finanszírozása nemzeti vagy nemzetek közötti szinten nem működik. Én most szemtelen leszek, tehát akkor azt mondjátok, hogy gazdasági diversifikációra szükség van, de politikai diversifikációra nem. Mert európai szinten kell vállalni ezt a felelősséget ezt meg is lehet fordítani. Frank, illetve Péter Zimán is itt van, talán majd meghallgatjuk még egyszer, mit mondott. Ami a szonálási alapokat illeti, mindig örülök annak, hogyha piaci mechanizmus is van a politikai mechanizmus mellett. A német magám bankoknál ugye van egy gazdasági, biztonsági hálózat, egy vállalati szintű mechanizmus, de a három szektor közös nagy felügyeletnek van alávetve. Mert ugye bármelyik bank hirtelen kénytelen lehet a másik bankot kisegíteni, ezt folyamatos monitorizást igényel. Tehát, ha vannak bankszövetségek, amelyek maguk kialakítják a saját biztonsági hálózatukat, az jó, de ezt ki kell egészíteni egy erős külső monitorozásnak, és amennyire lehetséges belsőleg kell a veszteségeket kezelniük, és utána jön a nemzeti felügyelet, és utána jön a, a brüsszeli szint. Sőt, nem is vagyok biztos abban, hogy szükséges a nemzeti ö, felügyeleti szint. Jobb, ha messzebbről távolabbról történik a felügyelet, de mindig kell lenni tehát egy magán alapú ö, belső elsődleges pufferhálózatnak is. Nem halljuk a kérdést, mert most már igen. Tehát például el tudnak képzelni egy európai szintű magán alapot? Ö, azt nem mondtam, de akár el is elképzelhető, vagy legyen svéd akkor már. Tehát akkor a kockázat diversifikációt akarjuk, nem? Magánmonitoringot igenis én megengednék a szövetségek révén. Ez ön szerint lehetséges? As we come back to the systemic effect. Visszatérünk akkor a rendszerszerű kihatásokra. Van példa eh, egy országra a válság során, amely így járt el. Dániát nagyon hamar, Dánia bankágazatát nagyon hamar érintette ezt, és az összes bank fizetett, eh, tehát az egész bank ágazat fizetett a gyengébb bankok segítéséért, és így az adófizetőknek nem kellett. A probléma ezzel kapcsolatban eh, az, hogy kell, hogy legyenek nagyon erős bankok, amelyek hely tudnak állni a gyengébbekért az, hogy ez milyen valószínűsége fordul elő újra, nem tudom, nem igazán hiszem, hogy nagyon nagy lenne ennek a valószínűsége. Az, hogy az erősebb bankokra helyezik a kockázatot a kisebbek, gyengébbek megsegítéséért, ez furcsa helyzet, igazából elkerülendő. A vitából arra kell emlékeznünk, hogy az összes megjelenő jogszabályjal azt érjük el, hogy 25%-os tőkeszinten kell, hogy működjenek a bankok biztonsági szempontból, és így a kockázati szint is visszaesett, visszaeshet egy tizedesre. A gyakorisága, a beavatkozások mértéke, mérete, összege is alacsonyabb kell, vagy, vagy lesz ezzel. Aztán egy záró megjegyzés, a felügyelet kérdését is érintették. A valóság az a valóság, ami nehézé teszi ezt a helyi, illetve magasabb szintű problémakört. A az LKB már ugye ülnek helyi felügyelők is, így előállhat az a bonyolult helyzet, hogy lehet, hogy egy olyan felügyelő elnököl, amely vonatkozásában hogy aztán esetleg közötti konfliktusok merülhetnek fel, hiszen a befizető, illetve a fogadó ország, valamint a származási ország között lehetnek így ö, problémák, tehát a gyakorlati oldalát kell ennek nézni. Ez nagyon nehéz lenne kezelni. Elnök, igen, tényleg, Gunnar. szeretne záró megjegyzéseket vagy kérdéseket feltenni még? Záró megjegyzésként talán amit mondanék, hogy eh, tegnap nehezebb a következetéseket levonni, hiszen különböző problémákra világítottunk rá. Mindenképpen nagyon érdekes volt az egész eh, a vita későbbi eh, során könnyebb volt már a panelben egy kis vitát szítani egyet nem értést generálni, könnyebb volt, mint az elején. A Az, hogy ex ante vagy ex post legyen a szanálási finanszírozása tekintetben, ugye nem látunk még tisztán, külön, de alapvetően nagy különbség van az ex ante ex post eljárás között. Ha ex ante tesszük, akkor ugye tudjuk, hogy erre sor kerül, ha ex post, akkor nem biztos. Az ex ante egyfajta biztosítás, biztosíték, hogy mindenki ugyan azt az elbánást kapja. Az expost az az, hogy akik jól teljesítettek, azok fizetnek a nem annyira jól teljesítőkért, és ezek a kollektív bűnösségben csak azért, mert bank valaki, ú, nem tudom, hogy miért kellene fizetni egy másikért, aki esetlegesen nem mm, járt el megfelelően társadalom más részeivel sem működik ez, hogy rossz cég, vagy jó cég fizesen a rossz cégért, a jó parlamenti képviselő a rosszért, jó bankvezető a rosszért, és így tovább. Tehát szerintem ez nem megfelelő megközelítés, és látnunk kell azt, hogy utóbbi időben illetve olyan időkben, amikor a probléma akut, úgy akut fellépésre kell, hogy lehetőség legyen. Erre a az előadók is rámutattak különböző szempontból. Jogbiztonság kell egyértelmű szabályozás, de az improvizálás előtt is nyitott kell, hogy a helyzet, és az egyes helyzeteket annak a helyzet sajátosságnak megfelelően kell kezelni. Rosszul is rámutatott arra, hogy teljesen mindegy, mit csinálunk, lesz pénzügyi válság, és előre nem tudjuk, hogy azt ez milyen döntéseket von magával. Azt azonban biztosítani kell, hogy legyen rugalmasság ahhoz, hogy meg legyenek, meg lehessenek azok az eszközeink, amikre szükség lesz. Szerintem így tudnám lezárni az elhangzottakat. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Én is szinte pontosan tartottuk az időkeretet. Köszönöm és köszönöm mindenkinek, hogy a tolmácsok idejét sem kell tervezni. Köszönöm.